Dear colleagues, please take a seat. Kedves kollégák, kérem foglaljanak helyet. Bizonyára tudják, hogy Kadek elnök úrunk nem tud ma itt lenni, ezért az az örömért engemet, hogy én helyettesítettem őt úgy, mint az első alelnök. Hogyha nincsen további kifogás, akkor azt javaslom, hogy a napi rendet fogadjuk el. Kérném, hogy egy kicsit csendesedjünk el a teremben, kérem foglaljon helyet ön is. Can we adopt this? Elfogadhatjuk ezt a mai napi rendünket? Igen. Akkor átértünk a következő napi rendünkre. Az elnökök közleményei között nincsen semmi, ezért azonnal a négyes rendi pont következik. A jegyzőkönyvek elfogadása 2018. augusztus 28-ai jegyzőkönyv ennek elfogadásával kapcsolatban van-e kifogása, nincs, akkor ezt elfogadottnak tekintjük. Kedves kollégák, akkor térjünk is rá azonnal a szavazásra. Ez a szavazás a bizonyos műanyag termékek környezetre gyakorolt hatásáról szóló jelentésről szól ez a szavazás. Bizonyos műanyag termékek hatása a környezetre. Ebben a témában az NV szakbizottság az illetékes, Briano asszonyt jelölték ki a szocialisták részéről jelentéstevónak. A módosítók benyújtásának határideje szeptember 4 volt. Összességében 120 módosítót nyújtottak be. Annak ellenére nagyon kevés idő volt, az elnök jelentéstevő és a jelentéstevő számos kompromisszumot meg tudott hozni, amelyen sikerült csökkenteni a szavazólistát, amelyet én hálával fogadtam. Rátérhetünk tehát a szavazásra, nem tudom, hogy készen állnak-e a szavazásra, itt van-e mindenkinél a szavazó kártya, nagyon jó. 67-es módosító, a szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 68. A szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Tízes módosító, a szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 75, szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 76, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 77, a szavazást megnyitom. Lezárom. Lezárom. Elutasítva. 11-es, a szavazást megnyitom Lezárom. Elfogadtuk. 78-as. A szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 79. Szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 81-es. A szavazást megnyitom. Lezárom, elutasítva. 80-as. A szavazást megnyitom. Lezárom. And it's been rejected. 80, sorry. We now proceed to... 88-as eh, módosító, a szavazást megnyitom, lezárom. Elutasítva. 89, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítva. Hatos kompromisszum, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Hetes kompromisszum. A szavazást megnyitom. Lezárom elfogadtuk. 103-as, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 105. A szavazást megnyitom, lezárom. Elutasítva. 106. A szavazást megnyitom, Lezárom. Elfogadtuk 107, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 8-as kompromisszum, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 109, a szavazást megnyitom. Lezárom Elfogadtuk. 110. A szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 111-es. A szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 112. A szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 114. A szavazást megnyitom. Lezárom elutasítva 115. A szavazást megnyitom, lezárom, elfogadtuk 16-os, a szavazást megnyitom, lezárom, elfogadtuk 116. A szavazást megnyitom, lezárom, elfogadtuk 17-es, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 18-as, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 125, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 19-es. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 123. A szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 20-as. A szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Rátérünk a preambul bekezdésekre. 22 a szavazást megnyitom. Lezárom, elfogadtuk. 23 a szavazást megnyitom. Lezárom, elutasítva. 24 a szavazást megnyitom. Lezárom, elutasítva. 25-ös a szavazást megnyitom. Lezárom elfogadtuk. Egyes kompromisszum, a szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. Kettes kompromisszum, a szavazást megnyitom. Lezárom, elfogadtuk. 30-as, a szavazást megnyitom lezárom, elfogadtuk, 31 a szavazást megnyitom, lezárom, elfogadtuk, 32 a szavazást megnyitom, lezárom, 35-ös szavazást megnyitom, lezárom, elutasítva 36 a szavazást megnyitom, és lezárom. Elutasítva 37. A szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk 39. A szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk 40. A szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 41-es a szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 42. A szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Kettes módosító, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 43-as a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Hármas szavazást megnyitom, lezárom, elfogadtok, négyes, a szavazást megnyitom, lezárom, elfogadtuk, 45, a szavazást megnyitom, lezárom, elfogadtuk, 46, a szavazást megnyitom, lezárom, elutasítva, 47, szavazást megnyitom. Bezárom. Elfogadtuk. 48 a szavazást megnyitom. Bezárom. Elfogadtuk. Hármas kompromisszum, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Négyes kompromisszum, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 55-ös szavazás megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 59-es szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 7-es a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 60-as a szavazást megnyitom 60-61, lezárom a szavazást, elfogadtuk 62, a szavazást megnyitom, lezárom, elutasítva 8-as, a szavazást megnyitom, lezárom, elfogadtuk 63, a szavazást megnyitom, lezárom, elfogadtuk Ötös kompromisszum, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. És most pedig az így módosított tervezetről szavazunk, a szavazást megnyitom. Lezárom. És elfogadtuk. Gratulálunk Briano képviselőasszonynak.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 Liebe Kolleginnen und Kollegen! Kedves kollégák! Tisztelt közönség! Azt kérném, hogy mindenki csendesedjék el. Szeretnénk eh, a halászati szakbizottsági ülésünket folytatni. Mindenki, aki beszélgetni kíván, annak azt a termen kívül kell megtennie. A hatos napirendi pont következik. Európai Tengerügyi és Halászati Alap, az EMFF, angolul ETHA, Gabriel Mato, a jelentés készítője. A jelentés tervezetről fogunk tárgyalni június 18-án, június 12-én nyújtotta be a bizottság a javaslatát az ETH-ról, az Európai Tengerügyi Halászati Alapról a 2021-es 27-es periódusra. Ezt a jelentést az EPP frakció kapta meg, és már mondtam, hogy Gabriel Mátó kollégánkat jelölték jelentéstevőnek. A legutóbbi ülésünkön, augusztus 29-én már eszmét cseréltünk erről az Európai Bizottsággal, ma pedig a jelentés készítője előterjeszti a jelentését nekünk, mi pedig meghatározzuk majd a módosítók benyújtásának határidejét. A jelentés készítőjét, Gabriel Mátó urat kérem arra, hogy szóljon hozzá. Köszönöm szépen, elnök úr, üdvözlök mindenkit. Rövid leszek nagyon. Ma mert az előző ülésen nyolc eszmecserét tartottunk erről a jelentésről. Ott voltak az árnyékjelentéstevők, a szakbizottság tagjai, úgyhogy ma már önök előtt van ez a dokumentum. Ennél többet nem is nagyon tudok hozzátenni. Ott van önök előtt a jelentés, és amit most el tudnék mondani, mindent tudják olvasni a jelentésben, éppen ezért nagyon röviden összefoglalnám, hogy mit is mond ez a jelentés. Először is az alaptémák. Ami a költségvetést illeti, a bizottság 5%-os csökkentést javasol a jelenlegi alaphoz képest, ez erre radikálisan nemet tudunk csak mondani kulcsfontosságú pillanat van most, sok a kihívás ebben az ágazatban, a kirakodási kötelezettség, a Brexit, az ellenőrzések, a technikai intézkedések, ez érinti az akvakultúrát is. Éppen ezért egyértelmű, hogy őrködni kell a költségvetésen, biztosítani kell a jelenlegi szintjét, és nem csökkenteni. Most nem is akarok belemenni a részletes számokba, amiből összeáll a halászati költségvetés. Minden esetre a halászati alap költségvetése a jelentett, a jelzett csökkentése a halászat szempontjából, a halászok szempontjából óriási kihatással lenne. Nem lehet mindenre kifogásként a Brexitet felhasználni egyértelműnek tartjuk, hogy a jelenlegi költségvetést kell változás nélkül megtartani. És van még egy dolog, amit ki kell enge- hatá- hangsúlyoznom, hogy a pénzügyi eszközök szerepe mennyire lényeges, ezért közvetlen kifizetéseknek is lenniük kell. Erre majd később ki is térünk van egy pozitívum is, úgy gondolom, hogy számolni kell egy hozzáférhetőbb alappal, ami figyelembe veszi a nemzeti programokat is, administratív egyszerűsítésre van szükség. E tekintetben a dokumentum jó irányban mutat, Azért vannak még fenntartásaink ebben a tekintetben. Alapvetően, amikor arról van szó F-ben, hogy minden intézkedést megengednek, ami nem kifejezetten tiltott, ez az alapjelv, de explicit módon nem szerepel a rendeletben. Ebből sok probléma adódhat, ezért nagyon világossá kell tenni, hogy ami nem tiltott kifejezetten, az megengedett, ami nagyobb mozgásteret ad természetesen logikusan a halászoknak. A jövőben az alapnak nagyobb rugalmasságot kell adni a tagállamoknak, hogy megvalósítsák programjaikat, illetve hogy megfogalmazzák prioritásaikat, a stratégiai prioritásaikat és céljaikat, és építeni kell az eredményekre is, amit meg kell osztani egymással, és amit bizonyos szinten ellenőrizni kell. Közpénzekről van szó, erre az ellenőrzésre természetesen szükség van, de nem drákói megszorításokra. Nagyon fontos, hogy ezt a nem vádaskodunk, de nem azért használjuk ezt az alapot, mert a halászoknak nehéz a hozzáférésük a forrásokhoz. Azért nem kellőképpen használják ki ezeket az alapokat, mert nagyon nehéz hozzájuk hozzáférni. Tehát az az elv, hogy a mi nem tiltott, megengedett, megfelelő feltételeket teremt a, a támogatások felhasználásához, és a szankcióknak nem szabad, hogy aránytalan mértékűek legyenek. Öt évre határozunk meg ezeket, a következő öt évre, és csökkennek a támogatási területek. Én úgy gondolom, hogy itt az alapnak továbbra is finanszíroznia kell az végleges és az átmeneti alapot, és aztán visszatérek majd a, a szokásos megnevezésre. Miért is? Az átmeneti leállásról átértek a rendkívüli leállásra, vagy halászat beszüntetésre. Ez a biológiai leállás, ezt meg kell tartani, ezeket az időszakokat, amikor harmadik országgal halászati megállapodást kötnek, ezekre az időszakokra kaphatják meg a támogatást. Ezért szeretnénk fenntartani ugyanazokat a feltételeket, hogy az átmeneti leállásban ugyanazok a támogatások érvényesüljenek, mint a végleges leállásban. És ennek ne támasztanak feltételeket, vagy szigorú feltételeket legalábbis ne, és így hozzáférhetőek legyenek a támogatások. Ami a kis és a kis halászatot, kis ké, partmenti halászatot illeti, nagyon fontos, hogy a kézműves halászokat segítsük, és ebben az értelemben logikus, hogy fenntartható halászatot kell támogatnunk, külön figyelemmel és prioritással az alapok kiosztásában a kis kézműves halászatra. Anélkül, hogy a többi halászati formának a támogatásait elvonnánk, ezek nem kölcsönösen kizáróak. Mi ezt nagyon fontosnak tartjuk. Megismétlem, van valami, amit mindenképpen meg kell tartanunk, ami a befektetéseket illeti az akvakultúrában ezeket nem lehet pénzügyi eszközekkel finanszírozni, hogyha ezek támogatások is lehetnek. Különösen a kisvállalkozások szempontjában lényeges ez. Tehát a közvetlen támogatásokat támogatjuk az ilyen befektetések esetében. Sokat magyaráztam már erről a témáról, minden esetre kell, hogy legyen egy célzott fejezet az akvakultúrával kapcsolatosan is. Egy bizonyos kapacitás, elkülönült szabályozási kapacitást kell hagyni a periférikus térségekre is, hogy a szükségleteikre jobban tudjunk reagálni és azt is nagyon fontosnak tartom, a parlament ezt már kimondta korábban, azt a lehetőséget, hogy legyenek a, a kézműves flotta megújítására támogatások a periférikus térségekben, hogyha ez nem bővíti a halászati kapacitást, ez egyértelmű, nem arról van szó, hogy bővítenénk a halászati kapacitásokat, egyáltalán nem ez a cél, ebben nagyon egyértelmű a javaslat. Az agrár ágazatban ez pontosan jól működik, a periférikus területekre külön támogatásokat adnak. Nem tudom, hogy ami ott jól működik, azt miért nem alkalmazzuk a halászat területén logikus, hogy legyen a szélső kieső területekre egy külön fejezet. Most bejelentem, hogy lesznek módosító javaslataim is, és beszélni kell az akvakultúra ágazatról is. Erről nem esik elég szó a szövegben, ennek is érdemes volna külön fejezetet szentelni. Én úgy érzem, hogy ez alapvető jelentőségű, úgyhogy majd szeretnénk javaslatot tenni arra, hogy az alapnevét kiegészítsük az akvakultúrával, illetve egy külön fejezetet kapjon ez az ágazat, amely meggyőződésünk szerint támogatást érdemel. Ennél többet nem is nagyon tudok mondani. Most már csak szeretném meghallgatni a csoport fennmaradó részét, szeretném a módosítókat megismerni, van elég idő a kompromisszumokra. Az elején ugye, mint elmondtam, a koordinátoroknak nagyobb, jobban sürgetett az idő, most már több az idő úgyhogy 12 12-éig, október 12-éig van időm, 4-éről 12-ére halasztottuk ezt a határidőt, úgyhogy van még egy pár hét a kompromisszumok kialakítására. Éppen ezért azt gondolom, hogy jó munkaalap lesz, ez egy jó rendelet, és most kíváncsian várom a felszólalókat. Gracias, Gabriel. Jetzt haben die... Most az ennyik jelentéstevők következnek a frakciók részéről. Szereo Santos maga kezdi. esclarecimento. Eh, eu tenho uma intervenção própria, mas também com a colega Ulrich Rodas. Nos, egy kérdés az, hogy Rodusz kolléga miért is nincs itt, hát mivel nincs itt most, ezért az ő nevében fogok szólni. Ez egy személyes kérdésem volt, hogy beszéltek-e helyette most kolléga nő helyett. Igen. Ahogyan tudják, tehát sajnálatos módon Rodusz kolléganő nincs ma itt jelen, és adott nekem néhány információt, amit meg kell osztanom ezen jelentés kapcsán. Ő az árnyék jelentéstevő a frakciónk soraiból a szocialisták közül. Felolvasom tehát a megjegyzéseit. Azt is kérném Gabrieltől, hogy nagy figyelemmel kövesse, mert fel fog vetni néhány kérdést. Egyes pont. Ulrike azt kéri, hogy tartsuk meg a költségvetés legalább a jelenlegi szinten. A második pontban, ami a kötelezettségvállást és a rendelet felülvizsgálatát illeti, Rodusz kolléganő nem ért egyet a jelentéstevő érvelésével, amely szerint bármiféle hivatkozást el kellene keve- kerülni. Ez ugyan, ugyanez lenne érvényes az összes hivatkozásra, amelyek általános megjegyzéseket tartalmaznak, illetve az InvestEU alapra utalnak. Az én angolságom talán nem a legjobb, jelzi a felszólaló. A de las referencias de obligaciones sobre la revisión de... Tehát itt utal a kötelezettségvállalásokra, az ellenőrzési rendeletet illetően Úrike, tehát nem ért egyet a jelenlegi érveléssel, mely szerint ezeket a hivatkozásokat el kellene kerülni, tehát itt az ellenőrzési rendeletre utal. Ugyanez érvényes az összes hivatkozásra, a közös rendeletekre, rendelkezésekre és az Invest EU rendeletre harmadsorban ami a támogatás feltételhez kötését illeti. Mátó jelentéstevő úr a reális költségekhez, költségekre akarja ezt alapozni a bizottság jellegi javaslatával összhangban. A bizottságnak hatáskörrel kell rendelkeznie arra, hogy meghatározza ezeket a hatásköröket a delegált jogi aktusokban. Kérdés, a bizottság tudná részletesebb információkat szolgáltatni ezen tárgykörben. Ez tehát egy kérdés a bizottsághoz. olyan jelentéstevő úr azt javasolja, hogy minden tagállam határozhassa meg, hogy mit is ért partmenti és kisüzemi halászaton, hogy a diszkriminációt el lehessen kerülni. Úrika képviselő azt, hogy nem ért egyet ezzel az érveléssel. És úgy véli, hogy ez igenis, hogy pontosan diszkriminációhoz vezetne. Ötöt sorban. Úrike képviselő asszony a 46-os módosítót kritikával illeti, amely többek között támogatást kér abban az esetben, hogyha a fenntartható partnerségi megállapodást nem újítják meg hatott sorban. A képviselő asszony támogatja Mátó úr javaslatát, mely szerint az akvakultúra támogatása nem vonatkozhat csak a pénzügyi szempontokra. Hetes pont, két specifikus kérdés a 37-es módosítóval kapcsolatosan. Az első kérdés, milyen szintet lehetne tekintetbe venni lényegi szintként, vagy aránytalan szintként Mátó úr szerint? A második kérdés, ami a bizottságot illeti, a kiegészítő rendelkezések mit is tartalmaznának a költségvetésen belül. Az utolsó és nyolcadik pont. A bizottságtól választ vár Roduszt képviselőasszony. A 64-es módosító lehetséges kiadásait illetően illetve adatokat a jelenlegi ETH-át illetően, ez a 40-es módosító tartalma. Ennyi lett volna. Tehát beszámoltam az általa kértekről. A saját hozzászólásodat majd elmondhatod a végén még, legyen egy kis differenciálás. A következő árnyék jelentés tevő Torvalds kollega, vagy nem? Vagy Péter van Dalen? I, I have the same uh, problem, uh, Chairman. Oh. Ugyanez a gondom, mint a kollégának. Kollégám elnézést kér. Én is felolvasom angolul az ő hozzászólását a lehető legszebben. A balti tenger halállománya aggasztó állapotban van, és ez abból fakad, hogy ipari módon halásznak. Hogyha az ipari halászat politikáját támogatjuk, akkor azzal növeljük a parti térségben a halálomány romlását, vagyis a kollégám biztosítékot szeretne arra, hogy lesz elegendő közvetlen támogatás a balti halászat számára, főként a kis partmenti halászat számára, amely jelenleg nagyon nehéz helyzetben van anélkül, hogy növelnénk a támogatási küszöböt, a balti országok nem tudják majd hatékonyan megoldani a, az állományok romlásának problémáját a balti tengerben. Ezen kívül a kollégám azt is elmondja, az új hajók létrehozása beszerzése kapcsán hangsúlyozza azt, hogy amíg a tagállamokban halászati kapacitási korlátok vannak, addig mindig is szükség van arra, hogy az új technológiáknak környezetileg megfelelőek legyenek. Jobb, hogyha egy, egy, egy modernebb hajót hoznak létre, mint hogyha renoválnának egyet. Azt is hangsúlyozza az jelentést jelentéstevőnk, hogy a tengeri szektor fejlesztése szempontjából fel kell ezt venni az új MFF rendeletbe, fel kell venni a kikötői befektetéseket, különösképpen azt, hogy modernizálni kell a kikötőket, illetve a kikötői hozzáférés infrastruktúráját. Nem szabad bezárni az ajtót azelőtt, hogy az infra, a kikötői infrastruktúrát lehessen fejleszteni befektetésekkel, ezáltal a kék gazdaságot erősíthetnénk, munkahelyeket teremthetnénk, és hozzájárulhatnánk ahhoz, hogy létrejöjjenek tengerparti megfelelő ökoszociális rendszerek. Azt is hangsúlyozza a kollégám, hogy át kell gondolnunk azt, hogy egyfajta kompenzációt lehessen bevezetni az átmeneti tevékenység felfüggesztés érdekében mivel a halászat nagy mértékben függ a kvótáktól, illetve a védelmi időszakoktól, a halászok nagy veszteséget szenvedhetnek e- ezen döntések miatt. Annak érdekében, hogy ezeket a következményeket enyhíteni lehessen, arra van szükség, hogy támogatást kapjanak az MFF-ből kompenzáció formájában, a azért, mert bizonyos fajta megőrzési intézkedéseket végre kell hajtaniuk. Szeretném megköszönni a jelentéstevő együttműködését, és fontos azt, hogy ne legyen költségvetési csökkentés. Még egyszer elnök úr, hadd köszönjem meg még egyszer, és én jó magam most el kell, hogy hagyjam ezt az ülést, a közlekedési bizottságban várnak, de a kollégáim, a munkatársaim követik majd a vitát, de nekem most át kell mennem a közlekedési szabadságba. So, thank you very much, Peter. Köszönöm szépen, Péter. A következő hozzászólt Torvalds úr az Alda nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Even if I started in German, I think I... Még hogyha németül is kezdtem, jobb mindenki számára, hogyha egy más nyelven folytatom. Uh, as in this case, as in many other, other cases before. Ahogy korábban is, egyetértek Mátó úr véleményével, bizonyos mértékben, de vannak olyan kérdések, amelyben nem értünk egyet, de ez nem meglepő Gabriel számára. Az egyik aggályunk az, amit a bizottság egyszerűsítésnek nevez. Ez azt is jelenthetné, hogy a bizottság egy olyan fajta rendszert hoz létre, hogy a tagállamok viszonylagosan szabad kezet kapjanak, hogy azt tegyék, amely szerintük megfelelő, és néha, hogyha a tagállamok úgy vélik, hogy jól járnak el, a halászok a partvonalra kerülnek, mert politikai szempontból nem túlságosan érdekesek ők. Ezt láthattuk már korábban, és amikor a kirakodási kötelezettségről beszéltünk, illetve az MFF felhasználásáról beszéltünk, és nagyon érdekes esetek is voltak, például Finnország esetében. Hogyha a költségvetés a jövőben csökkentés nélkül lesz, és tudjuk, hogy mire lehet felhasználni a pénzt, akkor nagyon érdekes érdekkonfliktusokat is láthatunk. Finnországban és Svédországban hasonló a helyzet szerintem, a kormoránok és a fókák esetében. Hogyha ezeket nem fedjük le az MFF rendeletben, akkor előfordulhat, hogy a halászok nem kapnak semmilyen pénzt az EU-tól, még akkor sem, hogyha a gazdasági veszteségek érik őket emiatt. Ezt még cseréltünk erről a bizottsággal, és nagyon érdekes választ kaptam tőlük. Idézem, elméletben ezt lefedheti lefedhetik a CFP eh, környezeti szociális követelményeivel, de tudjuk, hogy ami elméletben lehetséges, az gyakorlatban nem mindig így van, és itt van a gond. Hogyha ezek a rendelkezések nem kerülnek bele, beleértve a kormoránokat és a fókákat, ha ezek nem kerülnek bele az M- ilyen, az MFF-be, akkor a tagállamok ugyanolyan módon járnak el, mint korábban, ugyanaz lesz a helyzet, mint korábban. Visszatérve a régi struktúrára, szerintem mindannyian egyetértünk ebben. És láttam, hogy Gabriel bólogatott. Más esetben nem értünk egyet. Itt a régi vita arról, hogy mit is jelent a flotta modernizációja, és erről is beszélnünk kell majd az enyek jelentéstevői ülésen, és egyfajta megoldást kell találnunk, amely elfogadható legalább a többség számára. Ennyit szerettem volna elmondani, szerintem sikerül majd dőlőre jutnunk, még akkor is, hogy vannak nehézségeink, de hozzászoktunk már ehhez a fajta küzdelemhez. Herzlichen Dank, Nils Torvalds. Uh, next video on the list, Marco Affronte. Marco Affronte a zöldek nevében. Grazie. Allora, intanto... Köszönöm. Először is el mondanám Gabriel Mátonak, hogy épp, hogy most kezdtem el megnézni a jelentését, tehát inkább általános megjegyzéseket tennék, nem pedig olyan specifikus jellegűeket, mint amit a többi előttem szóló tett. Általános hát, jellegen elmondanám, hogy szerintünk zöldek szerint az eth itt közös halászati politika támogatására kellene használni. Ezen dolgozunk már évek óta, és látjuk, hogy milyen nehéz aztán alkalmazni ezt annak összes aspektusában. Tehát az alapok ebbe az irányba kellene, hogy forduljanak, főleg azon nehézségek kezelésére, amiket a kirakodási kötelezettség alkalmazásával kapcsolatosan tapasztalunk. Ez nagyobb gondolmat kelt a tengerészeknél, aztán a nagyobb szelektivitás irányába, és az adatok gyűjtésének erősítésére is szükség lenne, meg az ellenőrzésére is. Ez egy előfeltétele annak, hogy valóban működő halászati politika alakuljon ki, amely a fenntarthatóság irányába mutat. Van egy elképzelés, ami szerintünk elhibázott, ezt le kell küzdeni, és ez nem más, mint hogy mesterségesen megőrizzük a flottákat, amelyek nem fenntarthatóak, akár a jövedelmezőség szempontjából. A halászat jövedelmezősége az állomány fenntarthatósághoz kell, hogy kapcsolódjon. Ez éjszakon működik, ahol az állományok helyzete javul, ott a halászat jövedelmezősége is javul, ezt tapasztaljuk a függőség kultúráját kerüljük el, azt, hogy egyes flottákat mesterségesen a támogatásoknak köszönhetően lehet fenntartani, nem pedig azért, mert a halászat jövedelmező. Tehát egy olyan etihára lenne szükség, amely egy pontos irányba mutat. A másik dolog a kondicionalitás. Ugye vannak feltételek az alapok megnyeréséhez, az ugye a közös halászati politikán belül maradást illeti egyrésztről, de vannak más normák is, amiket meg kell említeni, így például a tengeri stratégia, vagy a habitat, vagy a madárvédelmi irányelv, mert az EU nem finanszírozhat olyas valamit, ami más irányelvekben vagy szabályokban lefektetett célokkal ellentétes. Aztán két részlet kérdés. Reméltük azt, hogy nem fogjuk finanszírozni a hajók üzemen kívül helyezését, hogyha ez állandó jelleget ölt. Tudjuk azt, hogy az EU 94-től 2013-ig 2,7 milliárd eurót költött arra, hogy bizonyos hajókat kivonjon a forgalomból, a működésből, ugyanakkor a flotta kapacitás 30%-kal nőtt, tehát itt nem csökkentjük a flottát ezzel az intézkedéssel, ez a pénz, amit erre a célra fordítunk, ez gyakran ugyanazok a vállalatok beruházzák újra halászati tevékenységekbe, tehát így a hajógyártók egyet kivonnak a forgalomból, és aztán vesznek újakat helyette. Legyünk tehát abban biztosak, hogy az állandó halászati tevékenységgel való felhagyása fordított támogatást nem fordítják új hajók beszerzésére, hiszen különben ez céltéveszt ez a támogatás. Aztán a korszerűsítésről már Torvalc is szólt, meg a jelentéstevő is. Hát itt gondoljuk meg, hogy mit is értünk pontosan a korszerűsítés alatt a hajók tekintetében. Itt a 14-es cél, az ENSZ részéről a fenntartható fejlesztési cél megfogalmazza, hogy az összes támogatást ki kell iktatni, amelyek a túlhalászatra irányulnak. Tehát, hogyha ezen támogatások a motorok korszerűsítésére vagy hatékonyabb tételére irányulnak, akkor nyilvánvaló, hogy nem a helyes irányba haladunk. És itt ugye egyesek azt mondták, hogy például ezen támogatásokat lehetne egy kevésbé szennyező ágazatra fordítani, olyan motorokat támogatva, amelyek kevésbé szennyezőek, de nem lehet ennek a támogatásnak a következménye az, hogy a halászati kapacitás nő. Tehát ezt a két dolgot, ezt kapcsoljuk össze, igen, adjunk támogatást, de a halászati kapacitás nem nőhet ezáltal. Gabriel számára nem újdonság a zöld álláspont ezzel a kérdéssel kapcsolatosan, persze még lesz alkalmunk arra, hogy az árnyék jelentéstevő üléseken erről beszéljünk. Köszönöm elnök, köszönöm Márko, következő Róza Damato az EFDD nevében, nem? Most a... Ő nincs jelen, Anna Miranda következik. Clear? All you need the floor? Marco, minden világos még. Szükséged van a mikrofonra, nem? A néppárt nevében... Bert. Erdős Norbert. Norbert. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt jelentéstevő, engedje meg, hogy tenger nélküli országok képviselőjeként elsősorban az akvakultúra szempontjából közelítsen meg a jelentést. Először is köszönöm, hogy javaslataiban számos helyen kitért az akvakultúra ágazat erőteljesebb és észszerűbb támogatására, valamint hogy nyíltan elismeri ezen ágazat jelentőségét. Külön köszönöm, hogy a termelő beruházások tekintetében kiáll a vissza nem térintendő támogatások megőrzése mellett. Ezek elvesztése csőd közeli helyzetbe taszítaná a kis és középvállalkozások formájában működő halászokat és haltenyésztőket. Szintén üdvözlöm, hogy ragaszkodik a halászat és akvakultúra pénzalap jelenlegi költségvetésének megtartásához. Teljes mértékben támogatom ebben, viszont kérem, hogy az akvakultúrára és különösen az édesvízi ágazatra szánt uniós források növeléséért is harcoljon. Egy akvakultúrával foglalkozó statisztikai információs hálózat felállítását hasznosnak látom, mely sokat segíthet majd a haltenyésztőknek a piaci előrejelzésekben. Szintén támogatom a szaktanácsadás, az innováció, a feldolgozóipar vagy az akvakultúra termékek marketingjének uniós támogatására vonatkozó javaslatait. Indítványozom, hogy az új uniós pénzalapot Európai Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra Alapnak nevezzük át. Az akvakultúra jelentősége folyamatosan növekszik mind a világon, mind az EU-ban, így az ágazat megérdemli, hogy a halászati politikában külön fejezetet kapjon. A termelő beruházásoknál jelenleg 50%-os önerőt követelnek meg a kizárólag kis és középvállalkozás formájában működő haltenyésztőktől, amely nagyon sok, így sokan bele se vágnak a fejlesztésébe, pedig jó lenne. A beruházások támogatási intenzitására 75%-os szintet szeretnék elérni, kérem a szíves támogatását. A tagországok éves teljesítmény jelentésére vonatkozó kötelezettséget nem támogatom. A tagállami és a regionális adminisztrációk nem képesek minden évben a jelentésekhez szükséges adatmennyiséget összegyűjteni, két vagy három éves jelentéseknek lenne értelmük, és így biztosítva lenne a jelentések pontossága és hitelessége is. Én is támogatom az, amit nem tilos, a szabad elv alkalmazását a, halász, a halászati politikában, hiszen ez egyszerűsíti a halászok és haltenyésztők, valamint a tagállami hatóságok helyzetét. A tiltott tevékenységek körét viszont nagyon pontosan és jól körülhatárolhatóan kell meghatároznunk, nehogy később a gyakorlati alkalmazás során gyakorlati és jogi nehézségek adódjanak. Végül, de nem utolsó sorban szeretném kiemelni, hogy mind a tengeri, mind az édesvízi haltenyésztők jelentős környezetvédelmi és ökoszisztéma szolgáltatásokat nyújtanak, melyeket megfelelő támogatásokkal kompenzálni szükséges. Továbbra is úgy látom, hogy, hogy a gazdákhoz hasonlóan a haltenyésztők esetében is indokolt lenne egy terület alapú zöld kifizetés, tengeri és halastavi zöldítés bevezetése. A lényeg, hogy az ökoszisztéma szolgáltatásokért uniós támogatás jár a haltenyésztőknek. Úgy látom, hogy erre együtt meg fogjuk találni a megfelelő formát. Összességében előremutatónak tartom a jelentéstervezetet, amely jó alap lesz a parlamenti munkához. A fenti célkitűzések mentén módosító javaslatokat nyújtok majd be az akvakultúra ágazat szükséges támogatásának az elérése érdekében. Köszönöm, hogy meghallgatta. Yeah. Uh, thank you very much, Mr. Erdes. Uh, the next speaker is Francesco José Milan Mon. Eh, yo lo que quiero en primer lugar es felicitar a Gabriel Mato por su informe y los trabajos que le han llevado a su elaboración. Köszönöm szépen, hogy elősegíti a munkánkat. Eh, biztos nem fog senkit meglepődni, meglepni, hogy megtartja a teljes költségvetését ez az alap, hogy ez a cél. Ez nagyon fontos, sokan elmondták már. A kirakodási kötelezettség is ehhez kapcsolódik, illetve a fenntarthatóság cél 2020-ra nézve. Nagyon fontos, hogy a szükségleteikre választ adjon az új rendszer a halászoknak Nagyon fontos, hogy a papírmunkát leegyszerűsítsék, és úgy gondolom, hogy ez nagyon jó intézkedés. A jelenlegi rendelkezés, rendelet nagyon komplex és nehéz teljesíteni. A jelentés tervezetet elsőre átolvastam, nagyon nagy megnyugvással olvasom, hogy nagyon sok probléma szerepel benne, amelyeket mi is felvetettünk, például az innovációs beruházások, az eredeti bizottsági szövegben nem kapott ez elég hangsúlyt. Gabriel javaslatában jó, jó, jó megoldás szerepel erre, ez a kis és középvállalkozásokra is biztos nagyon jól jön majd. Ez az első alkalom, hogy beszélünk erről a cím, témáról. Erről már korábban is beszéltünk erről a témáról, az öt éves időszakról, amíg valaki nem felel meg a szabályoknak. Én úgy gondolom, hogy ez az egész kérdéskör, ez a szabály aránytalan, és ráadásul jogi bizonytalanságot kelt, nagyon örülök, hogy Gabriel Mato jelentésében ezt törölte. Gabriel nagyon jól elmondta, hogy ezek nagyon fontos, hogy az ne csak a hajó építők, hanem a magukhoz, a halászokhoz is eljussanak ezek a támogatások nagyon fontos, hogy ne csak a rendkívüli leállásokra, hanem a biológiai okú leállásokra is vonatkozzanak a támogatások. Az akvakultúra fejezet nagyon fontos Európa számára, üdvözlöm az itt történt változásokat. A gyakorlatban azt látjuk, hogy a termelés gyakorlatilag stabilizálódott, ezért nagyon fontos, hogy ezt az ágazatot is fejlesz-e ez az alap. Nagyon jól fejezte ki magát az előadó. Nagyon fontos, hogy a, hogy a raktározást is támogatnia kell az alapnak. Ezt az intézkedést meg kell menteni az alapban. Végül pedig a gazdasági, szociális kihatása a halászatnak nagyon fontos, és a környezeti dimenzióban ez nagyon lényeges, viszont a, az állampolgárok képviselőjéként kifejezetten figyelmet kell fordítanunk erre az dimenzióra is. Gratulálok az előadónak, köszönöm az erőfeszítéseit. Szerintem nagyon kevés lesz a módosító indítvány, mert szinte mindent elvégzett már. Köszönöm, Pakko. Következő felszólaló, Rosa Tomasics. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Zahvaljujem se izvjestitelju. Köszönöm a jelentés is eddigi erőfeszítéseit ezzel a valóban kiegyensúlyozott részletes jelentéssel kapcsolatosan. Ismétlem, hogy az a javaslat, hogy egyszerű legyen az alap struktúrája, és ez legyen rugalmasabb, egy nagyon fontos előrelépést jelent hogy hatékony legyen annak alkalmazása. Most nézzük a bizottság javaslatát. Ez számos olyan elemet tartalmaz, amelyek nem elfogadhatóak, mint ahogyan ezeket most itt be is mutatták. A jelenlegi javaslatban, ami a végleges vagy időleges halászati tevékenység felfüggesztését illeti, Ugye itt 120 napról van szó, egy három éves időtartamon belül. Ez a javaslat alapja. Az ilyenfajta feltételek azon célral ellentétesek, hogy védjük az erőforrásokat. Itt ugyanis a támogatási feltételek így például az időleges vagy végleges halászati tevékenység felfüggesztése, ezek a feltételek nem veszik figyelembe, hogy ez milyen kihatásokkal jár, akár a hal, kifogott halmennyiségre, akár a halászattal eltöltött napokra. Aztán itt van az az eset, amikor felfüggesztik a halászati tevékenységet, ez korlátozza annak a lehetőségét, hogy az adott halász alapokból részesülhessen. Itt ugye van ez a 90 napos korlát. És a gazdasági veszteségek a halászati tevékenység 30%-át teszik ki. Nyilvánvaló, hogy a felfüggesztés célja az, hogy ugye az a fiatal halállományok védelmére irányulna tekintettel a halászat jellemzőire a különböző zónákban, így például utalok az Adriai tengerre, vagy akár a szardella halászat módozataira. Nos, ott a halászatot télen kellene felfüggeszteni, illetve nyáron 30-40 napos időtartamra. Ez a jellegű feltételek mellett lehetetlen. Így az állomány védelem, illetve az, hogy a halászokat kompenzáljuk a gazdasági veszteségekért, az még nem valósul meg. Köszönöm. Uh, uh, a Következő kolléga következik, Goda. Köszönöm, elnök úr, köszönöm Mátó úrnak ezt a jó minőségű munkát az ETH-val kapcsolatosan. Nagyon nagy figyelemmel olvastam a módosítóit, szerintem jó irányba mutatnak az Európai Bizottság szerint. Ugye, hogyha megnézzük a 2014-2021-es időszakot, itt egy nagyon erőteljes késedelem halmozódott fel eddig, tehát sürgetően végre kell hajtani az ETH-t. Administratív terhek azok elbátortalanítják a halászokat, illetve a tagállamokat is az alapok használatát illetően. Túl merev, túl összetett ez az alap támogatom Mató urat azt illetően a feltételek enyhítésében, ugyanakkor itt valóban egy eszközé kell ezt alakítani, hogy az ágatot segítsük, hiszen egyre több követelménnyel néznek szembe, így például a kirakadási kötelezettség, a maximális fenntartható mennyiség, vagy a Brexit. Egyetértek Mátóral abban is, hogy kompenzálni kell a halászokat az időleges halászati felfüggesztés esetén, és különösen azzal, hogy korszerűsíteni kell, vagy meg kell újítani a flottát, különösen az ultraperiférikus régiókban. Ez már nem tabu kérdés, és uh, a két uh, ultraperiférikus régiónkat végre meghallgatták, ez nagy elégedettséggel tölt el engem. Az is, hogy a jelentés uh, egyszerűsíteni akar a támogatásokat illetően, akár a halászatot, akár az akvakultúrát illetően, de a feldolgozóipart illetően is. Aztán a DCP eszközt illetően én az 56-os módosítót támogatom, ugye ez a kisüzemi halászatot támogatná az ultraperiferiális régiókban. Tehát az, hogy legyen hozzáférhetőbb és egyszerűbb a halászok számára az ETH, ezt mi is támogatjuk, mi is hozzárunk ez, ehhez. Ugye a kirakodási kötelezettséget illetően én a módosítót fogom benyújtani, hogy az ETH ezt támogassa, még akkor is, hogyha a 37-es módosító a jó irányba mutat. Elnök, köszönöm, Goda asszony. Serraus Santos, Ricardo, tiéd a szó. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Gabriel Mátó mindig azt mondja, hogy rövid leszek. Most kíváncsi lettem volna, hogy mi lett volna a beszédének a hosszú verziója. Mindazonáltal nagyon részletekbe bocsájtkozom, bemutatta ezt a dossziét, ami számomra nagyon hasznos volt, és lehetővé tette számomra azt, hogy megtapasztaljam, hogy a dossziét illetően van egyfajta egyetértés itt. Tehát gratulálni szeretnék neked, Gabriel, a végzett munkához. Jó magam, támogatom azt, hogy ezen alapköltségvetése növekedjék, tehát ebbe az irányba kell haladnunk. Röviden fogok szólni, néhány szempontot szeretnék kiemelni, amik itt már elhangzottak. Ne felejtkezzünk el a javaslatokról itt ezen dokumentumban. Ugye itt szó esett az európai halászati és tengerügyi alap végrehajtásáról, és elhangzott, hogy az eljárásokat javítani kell ezen alappal összefüggésben, annak érdekében, hogy a finanszírozásokat az kapja meg, aki leginkább rászorul ezekre. A régió halászai azt mondták nekem, hogy a jelenlegi rendszer túl bürokratikus, túl összetett a kis üzemi halászok szemmel, a kis és középvállalkozások számára, ahhoz, hogy hozzáférhessenek a támogatásokhoz. Ez szintén egy olyan téma, amivel kapcsolatosan javulásra van szükség. Itt a szakbizottságban nem máshol is védelmeztem azt a tényt, hogy itt a halászatban is szükség lenne a kiegészítő költségek kompenzálására hasonlóan a mezőgazdasághoz, függetlenül az adott programtól, ahogyan tudják, ez egy nagyon összetett helyzet volt, és ha az alapok összege csökkenne, az nagyon nagy gondot jelentene. A forrásokhoz való hozzáférés nagyon bürokratikus. Tehát a Pozzai programhoz hasonló programot kell létrehozni nekünk is. Ezt akartam csupán elmondani, még egyszer gratulálok Gabrielnek, Azért is, mert hajlandó arra, hogy magyarázattal szolgáljon, ami nagyon részletes és nagyon érdekes minden egyes eljárást illetően. Köszönöm. Köszönöm, Ricardo. Még egyszer egészen röviden egy kommentár. Az IMFF tervezethez egyetértünk abban, hogy a 7 éven keresztül rendelkezésre álló 6,4 milliárd euró az ETH-án belül, az más gazdasági területekhez képest nagyon csekély. Még egy milliárdot sem kapunk támogatási lehetőségben a halászatunk számára évente. És hogyha a mezőgazdaságot megnézzük, ott ugye 60 milliárdról beszélünk, vagy a strukturális alapoknál sokkal nagyobb nagyságrendű összegeket látunk, tehát harcolnunk kell azért, hogy az összeg legalább a legutóbbi MFF szintjén maradjon. Gabriel Mato jogosan mondotta, hogy a keretfeltétel a támogatásokra nagyon ambiciózus, ugye 120 tengeren töltött nap, három év viszonylatában ezt javasolta a bizottság, ez egy hihetetlen összeg. Ugye, hogyha a vegyes halászatot megnézzük, akkor nem a tengeren töltött napokhoz kell ragaszkodni, itt viszont igen, ez egy feltétel, ennek módosítására van szükség. Nagyon fontos az is, hogy az időleges vagy végleges tevékenységből való kivonást világosan definiáljuk. A drasztikus kóta csökkentés esetében a halászatok ugye kaphatnak egyfajta olyan kivonási prémiumot, hogy legalább túlélhessenek a következő kvóta kiszabásig vagy kiosztásig, és e tekintetben mindenképpen közös megoldást kell találni, ami észszerű. És a kivonás a 90 nappal összefüggésben ki is akar ilyet kérni egy halászattól, ugye itt különféle halfajokról van szó, amiket halásznak, heringek, mások, másfajta halfajok, fajok, tehát itt ezt tekintetbe kell venni, és gyorsan meg kell állapodni abban, hogy mi is járható út e tekintetben. A flotta megújításnál itt is egyetértek, hogy lehetséges kell, hogy legyen. 30-40 éves halászati járműveket ki kell vonni a forgalomból. Nem 100%-os beruházási támogatásra van itt szükség, talán 30-40 százalék, vagy 40-50 százalék Ugye, ugye beszélünk a környezetvédelemről, a széndiokszid lenyomatról, ugyanakkor olyan gépekre van szükség, amik hatékonyak, az új gépek kevesebb energiát kell, hogy igényeljenek, és ugyanolyan teljesítményre kell, hogy legyenek képesek. Ez is nagyon fontos, hogy itt a dolgokat világosan definiáljuk. Az akvakultúrát illetően itt a magyar kollégával egyetértek, itt két oldalt kell megvizsgálnunk, egyrésztről a magánvállalatok bővülését az akvakultúrában, ugyanakkor a nyíl állami létesítményeket is tudnunk kell támogatni, és azt hiszem, hogy ezt meg tudjuk tenni, illetve ezt bele tudjuk írni ebbe a rendeletbe. Egyebekben azt tudom csak elmondani, hogy egy fontos pont még, hogy egyszerűbbnek kell lennünk megfogalmazásainkat illetően, vannak ugyanis egy-két dolog, van itt egy-két dolog, amely ahol felsorolják, hogy ezt nem lehet támogatni, ha csak nem, egy másik fejezet megadja a lehetőséget a támogatásra. Tehát, hogyha valaki felüti az MFF szabályzatot, akkor nagyon sok olyan dolog van, ami egyáltalán nem működik. Világosan ki kell tehát mondanunk, hogy mit lehet csinálni, és ami nem kifejezetten tiltott, az támogatható. Mindenkinek köszönöm, Gabriel Mátónak jelentéstevőként, az árnyék jelentéstevőknek ezt a nagyon érdekes eszmecserét, és mielőtt az elnöki széket újra átadom, szeretném még azt elmondani, hogy persze szívesen meghallgatjuk a bizottság képviselőit, a citót, nem tudom, hogy hol ülő, igen. Tökéletes. És aztán még Gabriel Mártó is megkapja a szót, hogy összefoglalja az elhangzottakat. Ja. Ja. Anna Cito. Anna Cito következik. Thank you, Chair. Okay. Thank you, Chair. I'm here. Köszönöm szépen, elnök úr, itt ülök. Itt vagyok. A bizottságé a szó, mondja az elnök. Köszönöm szépen, köszönöm, elnök úr. Engedjék meg, hogy megköszönjem a jelentéskészítőnek ezt a jelentést, és hadd köszönjem meg minden képviselőnek, hogy hozzászóltak, felegyeztük az összes hozzászólásukat. Mivel kevés az időm, három pontot szeretnék kiemelni az Európai Bizottság részéről. Az első a az egyszerűsítéshez kötődik. Tényleg ezt szerettük volna, ez volt az irányelvünk, amikor megalkottuk ezt a javaslatot. Ez az új megközelítés nem tartalmaz leíró rendelkezéseket, és ezáltal a tagállamoknak megfelelő rugalmasságot adunk. Láttuk azt, hogy ezen periódus alatt milyen nehézségeik voltak, és teljes mértékben meg vagyunk arról győződve, hogy a tagállamok megkapják az összes eszközt ahhoz, hogy az új programozási periódust megfelelően tudják végrehajtani. Ne felejtjük, hogy megosztott irányításról beszélünk, a tagállamoknak is felelősségük van abban, hogy létrehozzanak nemzeti szabályokat, amelyek alapján választhatnak. Tehát amit javaslunk az az, hogy ezeket az EU szabályokat most már átvisszük tagállami szintre, a tagállamok felhasználhatják így az alapokat a lehető legjobb módon, és megválaszolhatják a legnagyobb kihívásokat az adott országukban. A második pont, amit szeretnék felvetni, az akvakultúrához kötődik. Nagyon sokan említették azt, hogy a pénzügyi eszközök nem a legjobb módjai annak, hogy foglalkozzunk az akvakultúra igényeivel. Az a tapasztalatunk és azok az adatok, amelyekkel rendelkezünk, azok azt mutatják, hogy az akvakultúrában tényleg van növekedési potenciál, nem láttunk semmilyen fajta piaci kudarcot, ezért javasoltuk ezeket az eszközöket a produktív termékek esetében. Ezeket lehet társfinanszírozni. Az innováció, a startupok támogatása, vagy a munkafeltételek javítása tehát amikor mi javasoltuk ezeket a pénzügyi eszközöket, akkor itt csak produktív befektetésekről volt szó, ezekre gondoltunk. A harmadik pont, ez az um, állam, a tevékenység állandó felfüggesztése, illetve a különlegesokból történő felfüggesztés. A kapacitás kiigazításként javasoltuk a tevékenység állandó felfüggesztését, amely bizonyos fajták esetében szükséges. Annak eset érdekében, hogy tényleg ez egyfajta egyensúlyt teremtsen, ehhez az kell, hogy itt nagyon szigorú feltételek legyenek. Ezért javasoltuk ezt az új eszközt, amelyet felvettük a pénzügyi rendeletbe is. Szerintünk ez hatékony módja annak, hogy szembenézzünk ezzel a problémával. A kifizetéseket ahhoz a feltárhoz köztjük, hogy mi, hogyan érik el azokat a cégkötéseket, amelyeket a nemzeti programokban szabtak meg. A korábbi átmeneti felfüggesztés, amit most már különlegesokból történő tevékenység felfüggesztésnek nevezünk. Itt azt mondták, hogy ez hasonló, mint a jelenlegi mechanizmus szerintünk, a, a tapasztalatunk szerint. Ez az intézkedés lehet egyfajta kiegészítő bevételi forrás, és, és, és kiegyensúlyozza a, a túlkapacitást. Ez volt a célja a bizottságnak akkor, amikor ezt bevezette. Köszönöm. Köszönöm szépen Szító asszonynak. Gabriel Mátó kapja meg a szót röviden. I with my hand on the debate. So sorry. Sorry, madam. Is my right because I was excluded on the... Ez jogom, kizártak a vitából, pedig ez lehetősége lenne, erre lehetősége lenne minden tagnak. Wir hatten sie vorhin aufgerufen und da haben sie... Korábban már szólítottuk, és akkor nem akart hozzászólni, de gáláns vagyok, és adok önnek két percet, és aztán Ennyi lesz a hozzászólás ideje. Es muito importante a sustentabilidad económica, social. Köszönöm szépen. Gazdasági, szociális és környezeti fenntarthatósága a halászati politikák tekintetében nagyon fontos. A halászatban dolgozóknak megfelelő bérezésben kell részesülniük a partvidéken élőknek, és megfelelő bevételre van szükségük a költségvetés növelni kell a halászati politikákban. Egyetetünk azzal, hogy csökkenteni kell a bürokráciát, és szinte már egyetemi végzettség kell ahhoz, hogy, hogy ki lehessen tölteni ezeket a nyomtatványokat, pedig itt olyan emberekről van szó, akik halásznak általában. Specifikus programokra van szükség a partvidéki halászásra, specifikus program kell a kézműves halászat, a kismértékű halászat számára. Ezen kívül módosítókat is szeretném benyújtani, mert a bizottság definíciója a parti halászat, kézműves halászat tekintetében nem felel meg a valóságnak nálunk is van egy definíció, amit figyelembe kellene venni. A mindenkire kiszabott megoldás nem megfelelő. Figyelembe kell venni a különböző régiók specifikus jellemzőit, főként a kis halászat jellemzőit ahol 15 méterrel, kis, 15 méternél kisebb hálókkal is halásznak. Figyelembe kell venni a part számított távolságot is. Nagyon fontos Galícia, és Európa számára is fontos az akvakultúra. A fenntartható akvakultúra szektorra van szükség. biztosítani kell azt, hogy a kis halászatokat is megfelelő figyelembe vegyék. Gabriel Mato. Most pedig Gabriel Mato. Fazó. Sí, gracias, presidente. Me dice que brevemente lo voy a intentar. En primer lugar... Köszönöm szépen. Egyetlen nincs könnyű dolgom. Válaszolnom kell azoknak is, akik nincsenek is, meg akik elmentek már, és akik nincsenek, nem értenek egyet azzal, akik nincsenek itt. Minden esetre elég nehéz dolgom van, ezt el kell mondanom. Ugye, aki nincsen itt, annak nem tudok sok mindent mondani. Minden esetre azért sok kérdés egybeesett. Egyetért mindenki abban, hogy szinten kell tartani a költségvetést, ez a bizottság szempontjából teljesen egyértelmű. Sok a kihívás, ezeket a kihívásokat megfelelő forrásokkal kell támogatni nem akarok az ellenőrzések tekintetében elébe menni semminek, de meg kell hagyni a lehetőséget annak, hogy az ellenőrzési elvárásnak, a leírásnak vajon mi lesz a következménye. A kis halászatok, illetve a kézműves halászatok számára ez nagyon fontos, hogy ne okozzon hátrányos megkülönböztetést, sőt, pontosan az ellenkezőjét kell tenni, hogy a méltánytalan versenyt ellensúlyozzuk. Egyértelmű, hogy ha a megállapodást nem újítják meg, nem hosszabbítják meg, nekünk az a célunk, hogy egyik napról a másikra ne kelljen leállítani a halászatot, csak azért, mert még éppen tárgyalnak egy megállapodásról. Az akvakultúrával kapcsolatosan mindannyian egyetértünk, sok mindent írtunk bele, sok javaslatot Erdős úr részéről is a szövegbe. Én is azt gondolom őszintén, hogy ezen a területen előrehaladásra van szükség. Ami az egyszerűsítést illeti, elméletben persze ez nagyon igaz, az egyszerűsítésnek radikálisnak kell lennie, amit már az elején is hangsúlyoztam, az, hogy két elem nem szerepel ebben a felsorolásban, és majd behelyezik őket, hát ez a jövő zenéje, de mi nekünk abból kell kínulnunk, hogy ami nem kifejezetten tiltott, az megelőz, az megengedett. A cél, hogy megakadályozzuk azt, hogy támogatás nélkül maradjon egy-egy terület. Én azt elmondtam, hogy a flotta modernizálása nem azt jelenti, hogy növelhető a fogási kapacitás. Arról van szó, hogy egy már lakhatatlan vagy egészségügyi problémákat felvető hajót le tudjanak cserel, cserélni, tehát a biztonságot kell növelni, nem a kapacitást, hogy optimizálni tudják az erőforrásaikat és elkerülni a több szennyezést. Ez a cél. Nem a kapacitást akarjuk növelni, illetve ez nem kifogás arra, hogy növeljük a kapacitást. A flotta megújítás nem a kapacitás növelésről szól. Márko, úgy gondolom, hogy a a PPC-ben támogatnunk kell ezt az erőfeszítést. A, a, a kihívások, mint az elején elmondtam, jelentősek, és valamiféle válogatásra van szükség, priorizálásra, ezzel is egyetértek. A fenntarthatatlan flottákat természetesen nem lehet tovább folytatni ezeknek a működtetését, nem az a cél, hogy a nem megtérülő tevékenységeket életben tartsuk mesterségesen, de csak gazdasági szempontból meg kell vizsgálni más körülményeket is. Nem lehet azt mondani, hogy ami nem kifizetődő, az nem kaphat támogatást. Nagyon sok szempontot kell figyelembe venni, sokféle támogatási formát megvizsgálni hogyha ezt a mezőgazdaságban előírnánk, akkor leállhatna az élelmiszertermelés. Hiszen tudom, hogy vannak családok, amelyek nagyon nehezen élnek meg a kézműves halászatból, nem az a cél, hogy őket még támogatás nélkül is hagyjuk. Az állandó tevékenység felszüg, felfüggesztés tekintetében a gyakorlati alkalmazást kell megvizsgálni, a frontének igaza van abban, amit beszél. Ez is nem, erre is igaz, hogy nem a kapacitást növelni célzott ez az intézkedés, hanem ellenkezőleg. Azt gondolom, hogy a többi témában teljesen egyetértünk ami pedig a raktározást illeti, valóban ez is nagyon fontos kérdés. Nagyon lényeges, hogy a raktározást is lehessen támogatni. A halászat egy idénytevékenység. Nagyon fontos, hogy a, a tárolásra, a raktározásra is legyen támogatás. A bizottság beszél az egyszerűsítésről, persze ez nagyon fontos része ennek a dokumentumnak, fontos pillére. Valóban lényeges, hogy erre is fel lehessen használni az alapokat, különben felesleges támogatni a flottákat, hogyha a bürokratikus nehézségek miatt a többség nem is tudja ezeket kihasználni. Ez valóban olyan téma, amit követni kell, az egyszerűsítést, akvankultúra, pénzügyi eszközök, nem csak pénzügyi eszközökről beszélünk, mi azt szeretnénk, hogy legyen eh, közvetlen támogatás és előrik, hogy milyen eh, milyen, eh, támogat, milyen projekteket lehet támogatni. Ami pedig az ideiglenes leállást illeti, nem feltételezhetjük, hogy az általános, hogy az átmeneti leállást csak azért kérik az emberek, hogy még többet keresenek a nyári időszakban. Biztos oka van annak a legtöbb esetben, hogyha felfüggesztik a halászati tevékenységet. Ennyit szerettem volna mondani, elnök úr. Meggyőződésem, hogy jó megállapodásokat tudunk kötni majd az árnyék jelentéstevőkkel is, és nagyon gazdag lesz ez a jelentés. Köszönöm szépen. Köszönöm, Gabriel. Wir haben jetzt uh, noch eine... Még egy közleményem van, és ez pedig a módosítók benyújtásának határidejére vonatkozik, ez pedig péntek, október 12-e 2018-as évben 17 óra. Most pedig Átadom az elnöklés tisztelet teljes feladatát Engström kollégának újfent. okay? Yeah. Yeah. Why not? Thank you, Werner. Thanks for chairing. Uh, let's proceed to the... Köszönöm szépen, térjünk rá. Order. Uh, this is a proposal for a regulation on a multi-annual... Most akkor a földközi tengeri eh, karthallal fogunk foglalkozni most. Eh, ez a jogalkotási javaslat, a zöldek élet, a Fronte úr lett a jelentés eh, készítője, már korábban beszéltünk júniusban erről a témáról, kérem a teremben lévőket, hogy csendesedjenek el. Ma a jelentéstevünk elmondja nekünk az ő tervezetét, Marco Afronte meg is kapja a szót. Grazie, Presidente. Köszönöm. Elnök úr, megpróbálok nagyon tömör lenni, mert bemutattam már a javaslatomat, itt vannak a módosítók, és azt hiszem, hogy az jelentéstevők meg tudták már vizsgálni ezeket. Itt tehát egy ikat határozat átültetéséről van szó, amelynek át kell kerülnie az európai jogrendbe, hogyan tudják, a kvótákat már rögzítették, már kiosztották a nemzeti kvótákat, tehát ez az intézkedés már beindult, de át kell ültetni a mi jogrendükbe. Nagyon sok technikai módosító van, vagy akár nyelvi jellegű, amelyek megkönnyítik a szöveg megértését. Ezekre nem szeretnék most kitérni. Két-három dolog, amit, amivel kiegészítettem, vagy amivel kapcsolatban szólnék, az egyik annak lehetősége, hogy ösztönözzük valamilyen módon a beruházásokat a, az olyan horgokba, amelyek sokkal kevésbé károsak, például a tengeri teknősökre, ez tehát nem kötelező ennek a horogtípusnak a használata, de ezen körkörös horgokba való beruházás, ez egy ösztönzendő dolog, és ott van a 12-es módosító, ahol is a kvóták igazságos elosztását ösztönözzük, tanulnunk kell a hibánkból. Ugye a kék úszójú tonhal esetében jól működtek a kvóták, az állomány nagyon hamar helyreállt, ugyanakkor a kis üzemi halászok megszenvedték ennek a következményeit, őket kizárták a kvótákból ugyanis, és még most is, amikor növelték évről évre a kvótákat, ők továbbra is kimaradnak a kiosztásból, a 12-es módosító tehát nyomatékosítja azt, hogy igazságosan kell kiosztani a kvótákat. Itt 13-as módosítóban pedig egy új elemet vezetünk be, hogyha az állomány helyreáll, tehát lehetségessé válik a kvóták megemelése, még akkor is, hogyha ez nem a közeljövőben történik majd meg. Ezen új kvótáknál olyan halászokat kellene előgyben részesíteni, akik ki maradtak a kiosztásból a kezdetben. Tehát itt különösen a kisüzemi halászokra gondolunk. És mi van még itt más? Bevezettük azt az elképzelést, hogy legyen egy hely meghatározó eszköz a 12 méter alatti hajók esetében. A bizottság javaslatában 12 métertől nagyobb hajók szerepeltek csupán. Szerintünk fontos ez, hogy a lehető legtöbb adatot begyűjtsük, és így megismerjük, hogy milyen is az állomány helyzete, milyen is a helyzet. Ugyanezen pontot illetően a bizottság javaslatát megőriztük, ugye a fedélzeti lefedettség esetében ez egy 20% volt, a bizottság túlment az egyszerű átültetésen, nagyobb fedélzeti lefedettséget kért, mint az ikat határozatban szereplő. Én megtartottam ezt a 20%-ot, mert az első években nagyon sok adatra van szükség, hogy világos képet alkothassunk az állomány állapotáról, ugye az állomány nem csupán nagyon rossz helyzetben van, de már bizonyosan tudjuk, hogy 2020-ig nem érhetjük el ezeket a célokat hanem csupán 15 év leforgása alatt. És aztán a delegált jogi aktusok, sokat gondolkodtunk ezen, de végül nem avatkoztunk be. Ennek ellenére úgy vélem, hogy a bizottság túlságosan sok pontot sorol fel, amelyeket illetően beavatkozhat delegált jogi aktusokkal. Én ezt így hagytam, de az elnyékjelentéstevő ülésektől azt várom, hogy megnézzük, hogy ezen pontokat illetően mely pontokból lehetne együtt döntést csinálni, és nem közvetlenül delegált jogi aktusok formájában dönteni, de ez az elnyékjelentéstevői találkozók témáját képezi majd. Köszönöm. Uh, so now... Köszönöm szépen. Most az árnyék tevők következnek, illetve azok, akik szeretnének hozzászólni. Elsőként Kún úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen Márko Affronténak a jelentését. Ez az első alkalom, hogy a karthal esetében az IKAT bizottság is figyelme veszi a karthalat, és megkaptuk azt az ajánlást a legutóbbi IKAT kongresszuson, hogy ezt az ajánlást végre kell hajtanunk. Természetesen óvatosnak kell lennünk, nehogy túllőjünk a célon, úgy, mint például azzal a valószínűséggel, hogy 2031-re a biomassa 60 százaléket eléri a maximális hozamnak, és mi száz százalékot céloztunk itt meg. Figyelni kell arra is, hogy a szomszédos országok, Tunézia, Marokkó, Egyiptom és a többiek jobb körülmények között dolgozhatnak, mint a mi halászaink itt az Európai Unióban, tehát mindenképpen itt egyfajta kompromisszumra van szükség. A, a kóták ügyét ezt megmutattad, azt mondtad, hogy nem ismered azt, hogy mi alapján számítják, hogy ki mennyi kótát kap, azt meg kell nézni, csak a nagyokról lehet -e egy szó. De kinek kell majd a korlátozásokat elfogadnia, és hol lesz majd alacsonyabb a kvóta, mint a korábbi években, hogyha jobb lesz majd a helyzet, és emeljük a kvótákat, erre is ügyelni kell. Jó lenne, figyelni kell arra, hogy ne dolgozzanak keményen, és keveset keressenek. Mint a tonhal esetében be kell vennünk a kombinációba a hobbi halászatot is, a 13-as cikkhez, aztán a felügyelet, erről már szó esett, a monitorozási rendszer, úgy gondolom, hogy itt arra van szükség, hogy ez koherens legyen az ellenőrzési rendelettel. Nem tudom, hogy amikor az ellenőrzési rendeletről tárgyaltak, akkor az adatokat meddig kell felvenni az elektronikus naplóba. Tehát nem tudom, milyen mértékben fog majd ez a a megfigyelési rendszer működni. Ennyit az ellenőrzésről. A hobbi halászat esetében a bizottsághoz szeretnék egy kérdést intézni. Nincsen semmilyen fajta rendszáma ezeknek a hajóknak a hobbi hajózás tekintetében, viszont is félelme kellene ezt venni a halászat korlátozása tekintetében. Köszönöm szépen. Tomasics asszony következik. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy ami az ikátot illeti, át kell ültetni mindent innen az EU jogszabályozásába olyan formában, hogy azt javasolták, mert így lehet minden halász számára egyforma feltételeket létrehozni, és így nem diszkriminálunk senkit sem, a harmadik országok flottáit sem. Vannak persze bizonytalanságok, és szeretném, hogy ezeket tisztáznánk. Vagy a bizottság részéről, vagy pedig a jelentéstevő részéről. A hetes, az ötös Mm, cikkben beszélnek egy különleges egeréről. Akkor, hogyha halászatot nem ajánlja az ikat ajánlása. A kettes cikkben arról van szó, hogy a tagállamnak biztosítania kell azt, hogy a nemzeti tudományos megfigyelők jelen legyenek legalább 20%-án a mélytengeri halászhajóknak pedig az ek 5%-ot javasolt. Ez egy különbség, amely diszkriminációt eredményezhet az európai flották esetében. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az ikert ajánlást mindenképpen át kell vinni a mi jogszabályainkba. A Karthal esetében 30 éve már a Földközi-tenger térségében túlhalászás van. Számomra egyértelmű az, hogy technikai rendelkezéseket kell átültetni. Egyetetek azzal, amit Márkó is elmondott, és egyetetek az ő elképzeléseivel a kis változtatásokkal kapcsolatban. Egyértelműségre is szükség van különbség van a tagállami szabályok és a harmadik országok esetében alkalmazott szabályok esetében is. Mindenképpen el kell kerülni azt, hogy diszkrimináció legyen bármely oldalon. Úgy gondolom, hogy egyetemű szabályok kellenek a kis halászatok számára is. mindenképpen pontos módon kell begyűjteni az adatokat, mert nyomon kell követni a halálományt. Kis módosításokat fogok majd benyújtani, de összességében úgy vélem, hogy Marko jó munkát végzett. Köszönöm, hogy az elnök Szerva Santos következik. Obrigado, Sr. Presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Agradecer o trabalho Marco Affronte, eh, e Szeretnék köszönni Marco Affronténnek, hogy ilyen jó jelentést készített. Ez a javaslat az ikat ajánlás átültetésére irányul, az EU jogba való átültetésére. Az ikatban résztvevőként, tagként veszünk részt. Az erőforrások, illetve a flották kezelésében lényeges ez. Éppen ezért nagyon fontos számunkra, hogy hogyan alakulnak a fogások. A fronteur javaslata valószínűleg javítást jelent majd, javulást jelent majd. Ahogyan az előadó elmondta, nagyon sürgető, hogy az EU elfogadja ezt a programot karthal esetére nézve. Láttuk már, hogy voltak jobb évek, rosszabb évek, hasonló a helyzet az Azori-szigeteken és más atlanti térségekben is. Ha a fogásokat nézzük magukat, vannak kényes területek, például a, a madarak élővilága, a teknősök, a cápák, ezeknek az élővilágára is hatással vannak ezek az intézkedések. Nagyon fontos, hogy az intézkedések a fenntartható halászatot támogassák, és összességében a környezet védelmét eltekintve azt, hogy milyen módon változtathatjuk meg a konkrét hivatkozásokat a járulékos fogásokra, különösen a teknősökre gondolok. Azt látjuk, hogy csökkenteni lehet ezt a járulékos fogást, anélkül, hogy a halászok jövedelmet csökkenne. Köszönöm szépen, Damato asszony. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök asszony. Az, hogy átültetjük az ikat eh, ajánlást a mediterrán karthal helyreállítását illetően, most ehhez a partmenti halászatot elő kellene mozdítani, és szelektív halászati eszközöket ösztönözni, beleértve azokat, amelyeket a hagyományos és kisüzemi halászat használ. A mediterráneumban az állományon állományt más nem európai országok is kihasználják, tehát ezek nem a mi szigorú szabályozásunk alatt vannak. Ezért a teljes halászati tilalomnak szerintünk semmiféle értelme nem lenne. A mediterráneum egyenzin kívül a hobbi horgászat szemres nagy vonzerő, és fontos, hogy az ajánlást erre az ágazatra is alkalmazzuk. Nagyon sok pont van, ami még dolgozni kell a Fronte kolléga módosítói közül, és itt néhányat megemlítek. Először is is, amikor a kolléga azt mondja, hogy a fogások 75% a mediterráneumban uniós flottára vezethető vissza. Milyen tudományos adatokra támaszkodik? Talán jobb lenne, ha pontosabbak lennénk, és amikor azt állítja, hogy konkrét indikációk vannak azt illetően, hogyha gyorsan nem avatkozunk be, akkor az állomány teljes összeomlására lehet számítani. Aztán jó az, hogy a tagállamok nak esetlegesen a kvótákat ki kell osztani ö, olyan ö, halászoknak, akik nem kaptak ilyet, de aztán itt van az alaprendelet ö, 17-es cikke, és jobb lenne inkább a 21-es rendelet 43-as cikkét említeni, ami kifejezetten említi a kisüzemi halászatot. Ezen kívül a tagállamoknak ösztönözni kellene a partmenti halászatot, és a szelektív halászeszközök használatát, valami valamint a hagyományos és a kis, kisüzemi halászatot is és ez a helyi gazdaságot is segíteni. Aztán itt van a 13-as cikk a bizottság javaslatában, ez egy általános normát tartalmaz, mely szerint a karthal járulékos fogásai esetében nem határoz meg egységes európai szintet. Ugyanebben a szövegben a bycatch limitről is szó van, amelyet a tagállamok az éves halászati tervben rögzítenek. Ellentmondásos, tehát nem, kevés, nem világos a szöveg. Aztán az ellenőrzési rendszer, amit a bizottság javasol. Ez az ikat ajánlásban nem szerepel, ott egy vessel monitoring systemről esik szó, és itt a kikötőben való tartózkodás esetében is hozzá kellene tudni férni a hajókhoz. Nagyon nehéz alkalmazni ezt szerintünk a kis hajókra. A Fronte kolléga azt hiszem, hogy ezeket a szempontokat illetően nem adott be javító módosítót. Aztán a Valmes alkalmazása a hajók hosszától kellene, hogy függjön. Aztán itt van a 24-es cikk, a jelenlegi eljárások nem veszik figyelembe a flottánk szerkezetét, különösen a kisméretű hajókat, a kevesebb, mint négy óra kikötőben. Ez egyébként még magában az ajánlásban sem szerepel. Mi tehát ebbe az irányba fogunk dolgozni, és alig várjuk a kollégával való együttműködést. That was all. Köszönöm szépen a bizottság tagjait meghallgattuk, most a bizottság képviselőjét, Andres Jensen urat szólítom felszólalásra, üdvözlöm. Köszönöm szépen. Először is az előadónak szeretnék köszönetet mondani ezért a kiváló jelentésért. Fejegyeztük az elhangzott észrevételeket is. Az is említése került, hogy átültetési gyakorlatról van most szó, Ahogyan többen megegyezték, nem arra korlátoztuk magunkat, hogy szó szerint átvegyük ezt a szöveget. Nagyon lényeges tudni, hogy az Európai Unió ezeknek a fogásoknak 70%-át allokálja gyakorlatilag a, az állományhelyreállítási terv alapján. Az IKAT is ezt írja elő, vagyis, hogy ezt a nagyon fontos állományt helyre kell állítani a földközi tenger térségében. Egy példát szeretnék mondani ezekre a javulásokra. Mi szeretnénk a felhasználási lefedettségben tovább menni az ikatnál, választ adva egy kérésre, a tudományos közösségtől kaptuk ezt a kérést többször is, legutóbb a 2016-os, 17-es jelentéseikben Remutattak, hogy több adatra van szükség, fokozni kell az adatgyűjtést, különösen az a megsemmisített mennyiségek tekintetében, és ez mind az állományhelyreállítás szempontjából lényeges. 70%-os ez a mérték, e, ez a kvóta, és a jelentett fogások is nagyjából ennek a nagyságrendnek felelnek meg. Az EU ennyiért felelős, ezért amikor több mint kétharmadnál tartunk, amikor kétharmadáért a fogásoknak felelősek vagyunk, ezért külön felelősséggel jár az, hogy ezt a problémát megpróbáljuk megoldani. Megnéztünk néhány módosítót, amelyek inkább technikai jellegűek, Első pillanatra, pillantásra még nem tudok erre reagálni, meg kell vizsgálnunk az egész architektúrát. A 2-es, 13-as, 17-es, 23-as és a 33-as módosítókat kell megemlítenem. A 28-as módosító is nagyon érdekes javaslatot tartalmaz, ezt szeretnénk még egyszer megvizsgálni, hogy biztosak lehessünk abban, hogy nem hozunk létre olyan következményeket, amelyeket nem szándékoztunk. Köszönöm. Köszönöm. Néhány záró megjegyzést hallgassunk meg az előadótól, hogyha Márko Affrontének van még mondani valója az elhangzottak után. Sí, eh, molto velocemente. Ringra- Nagyon röviden szeretném megköszönni a hozzászólóknak. Persze az eh, eszmecsere során kapok érdekes inputokat két-három rövid választ adnék. kún kollégának elsőként. Értem, hogy amikor ön azt mondja, hogy a kvótát ki lehet osztani akkor, amikor ezek növekednek, a halászatoknak, a halászoknak ez lehet ellentmondásos. Ugye itt volt egy korlátozás a kvótáknak köszönhetően, és hogyha az állomány fellendül, akkor miért kellene magunkat feláldozni, hogyha az állomány jó állapotban van. Ez igaz, de az is igaz, hogy a tonhallal most egy paradox helyzetben vagyunk, aki éveken át hosszú időn keresztül élvezhette a kvótája előnyeit. Most mindig, hogyha 10-15%-kal növeljük a kvótát, ezek a személyek 10-15%-kal növelik a jövedelmüket, még a kis halászok, a kisüzemi halászok, akiknek csak egy kis kvóta kellene a túléléshez, ők ki vannak zárva. Tehát egy ilyenfajta mechanizmust előirányozó intézkedés szerintem fontos lenne. Egyes hozzászólók beszéltek a 20%-ról a mm, felügyeletet, a megfigyelést, illetően szerintük ez diszkriminálna a mi flottánkat a harmadik országok beli flottákkal szemben. Lehet, de az is igaz, amit a bizottság elmondott, hogy mi vagyunk a kétharmadáért felelős a fogásoknak, és ambiciózusabbak kell, hogy legyünk. Tehát az EU-nak legalább példát kell, példa, jó példával kell előjárnia, és persze szükség van -e adatokra, ehhez nagyon sok megfigyelőre is szükség van, tehát legyünk ambiciózusabbak, mint az ikat eredeti határozata. Damato asszony néhány nagyon pontos észrevételt tett, meg fogom vizsgálni ezeket a módosítókat, mert egyes dolgok nagyon érdekesek, például az, hogy a 13-as módosítomban a PCP 13-as cikkét idézem. Most nincs előttem ez a szöveg, de amit ő mondott, azt be tudom emelni, aztán itt vannak a 12 méterre vonatkozó határok, ez is egy ellentmondásos szabály. Ugye itt nagyon jó lenne az adatlefedettség javítása, a négy órás bejelentés, Hát ezzel nagyon sokat foglalkoztunk, és végül úgy döntöttünk, hogy meghagyjuk eredeti formájában, hogy egységesítsük azok számára is, akik ton halat halásznak. Tehát ez valamilyen módon működik, és lehetséges a kartharra is alkalmazni, de persze erről beszélhetünk, mert vannak olyanok, akiknek kétségeik vannak ezzel kapcsolatosan. Aztán itt ez a 75% ez tudományos alapokra támaszkodik, az ikat határozatnak is ez képezi az alapját, tehát ezek tudományos adatok, az, a, az állomány tényleg nagyon rossz állapotban van, itt 60-70 százalékos biomasza csökkenésről szólnak az adatok, tehát itt fontos intézkedésekre van tehát szükség. Persze a jelentést még lehet javítani, az elnyék jelentéstevőkkel folytatott vita révén. Köszönöm. Thank you so much. Köszönöm szépen. A módosítók benyújtásának határideje szeptember 28-a péntek, 5 óra, délután 5 óra. A PES bizottságban november 21-én lesz, és majd meglátjuk, hogy a plenáris elé mikor vihető ez a téma, ezt majd még meg kell erősíteni. Lezárom ezt a napi rendi pontot, és a következő vitánkat pedig megnyitom. Ez is egy jelentés tervezet, relendés, egy eh, rendelet tervezet, a GFCM Földközi Tengeri Általános Halászati Bizottság megállapodás hatája alá terület, eh, tartozó területeken folytatott halászattal kapcsolatban. Én voltam ennek az előadója, a Zöldek nevében. Április 21-én volt egy első eszmecsere a bizottság képviselőivel. Ma kerül bemutatásra a jelentés tervezet. Én előadóként szeretnék majd szót kapni, illetve majd elnökként megadom a szót az árnyék előadóknak és a többi felszólalónak az magyarázó nyilatkozatot szeretném felolvasni, ez is egy átültetési dosszié. Ez jó magyarázatot arra, hogy mit, milyen munkát végeztünk a GFCM rendelet alapján. A gfcm et nemzetközi megalapodás hozta létre 1949-ben a mezőgazdasági és élemezési szervezettel, az FAO-val összhangban. 1952-ben került hatályba. A mediterrán és a Fekete-tengeri térség országai vesznek részt a halászati erőfeszítésekben, harmadik országok is részt vesznek ebben az együttműködésben. A GFCM összefüggésében a GFCM részes felei az Európai Unió, Albánia, Algária, Bulgária, Ciprus, Horvátország, Egyiptom, Franciaország, Japán, Görögország, Izrael, Olaszország, Libanon, Líbia, Málta, Monaco, Románia, Szíria, Szlovákia, Spanyolország, Tunézia és Törökország. A GFCM tudományos eredmények alapján ajánlásokat, állásfoglalásokat fogad el az élő halászati erőforrások állományának megtartásával, fenntartásával kapcsolatosan és a kockázat csökkentése kapcsolatosan ajánlásokat tesz ez a bizottság az illetékességi hatáskörében. A GFCM részes felei kötelesek átemelni jogszabályaikba ezeket az ajánlásokat, ahol a közösségi törvény, a közösségi jogszabály nem szabályozza ezt. A 10 243-as rendeletet kell módosítani a GFCM-mel kapcsolatosan, 2015-ös, 16-os és 17-es jelentései alapján. Ezek az intézkedések vonatkoznak az európai ágai, az európai tőkehalra, a piros ostor a garnérára, a nagy rombuszalra és a nagyszemű vörös durbinsa, valamint a vörös nemes korallra. A jabukaárokra, a pomoárokra a CFP fenntartási intézkedéseket, eh, rendelszeti intézkedéseket, felügyeleti intézkedéseket is alkalmaz, illetve az illegális és be nem jelentett halászat elleni intézkedéseket. Most szeretném megadni a szót az árnyékelőadóknak, illetve a bizottság tagjainak, azon tagjainak, akik szólni szeretnének. Köszönöm, elnök asszony. Claudio Monteron nevében, aki az EPP árnyék előadója, szerettem volna szót kérni, és szót is kértem. Köszönöm szépen, el, előadó, elnök asszony. Köszönöm szépen ezt a nagyon érdekes beszámolót. A javaslat tükrözi a GFCM jelenlegi átültetési gyakorlatát ezt 2015-ben, 16-ban, illetve 17-ben fogadták el, és ültették át az Európai Uniós jogba. Megfelelő keret ez a több oldalú együttműködésre nézve, amely elősegíti a fejlesztését, fenntartását, az észszerű igazgatását és a legjobb felhasználását a tengeri erőforrásoknak a földközi tengeren és a fekete tengeren. A javaslat tartalmaz ajánlásokat és állásfoglalás tervezetet, amelyet a GFCM fogadott el tudományos eredmények alapján, és az, amelyeknek a célja, hogy az európai tőkehal, a piros ostorgarnéla, a nagy rombuszhal, állományát, a Fekete-tengeren, az nagyszemű vörös durbincsot, az Albarán-tengeren, illetve a, a Földközi-tengeren. Tehát mindezeket szabályozza, illetve megfelelő halászati zónát határozza meg az Adriai tengeren. A javaslatot jónak tartjuk. Vannak nagyon releváns pontosítások, ra még van szükség, ezekkel teljesen elfogadhatónak fogjuk tartani a szöveget. Köszönöm előadó asszony. Aguilera asszony, tessék. Grazie, president. Köszönöm szépen, elnök asszony. A frakcióm nevében árnyék előadóként annyit tudok mondani a jelentésről, hogy ez igazából szinte szó szerinti átültetés ez az eset. A GFCM ezt elfogadta, én ezt teljesen megfelelőnek tartom. Emlékszem a 2015-ös átültetésre, az akkori reformra. Mátó úr készítette a jelentést erről. Az alkalommal voltak olyan pontosítások, amelyek szükségesek voltak, minden esetre itt szó szerinti átültetésről van szó ebben a jelentésben, ezért sok kivagásolni valót nem találhatunk benne, elfogadhatónak tűnik a jelentés, de azért érdemes elmondani, hogy hozzá fűzni sok mindent nem lehet. Egy módosítónk van technikai jellegű, és úgy gondolom, hogy az előadó nagyon jó munkát végzett, ezt nem is lehet sok mindennel kiegészíteni. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen, Nikolaj asszony. Uh, thank you. Köszönöm szépen. Én is egyetértek a jelentéssel, én is azt gondolom, hogy szükséges a rendeletnek az átültetése, holott az ajánlás 2015-ben ből datálódik, most 2018-ban járunk, jobb később, mint soha ami a rombuszhal fekete-tengeri halászatát illeti számunkra ez a legfontosabb, itt vannak módosítóink. A rombuszhal esetében sokszor előfordul az illegális és nem bejelentett halászat, különösen Törökország részéről, amely egyébként a GFCM-nek tagja. Úgy vélem, fokozni kell az ellenőrzéseket ezen a területen, már csak azért is, mert sajnos nincsen arra lehetőség, hogy nagyon hatékonyan ellenőrizzük az illegális rombuszhalhalászatot. Azt is szeretném javasolni, hogy a hajók nyilvántartásba vétele tekintetében érdemes volna más időpontot, más dátumot meghatározni. Úgy érzem, ez a novemberi időpont túlságosan közel esik a, az év végéhez, illetve a rendelet életbelépéséhez, tehát érdemes volna évvégére halasztani a határidőt, ami a hajók nyilvántartás, nyilvántartásba vételét illeti. Lesz majd egy módosítónk, tisztázandó a nemzeti tervre vonatkozó helyzetet. Létezik egy bizonyos struktúra, ennek a nemzeti tervnek a struktúrája, de nagyon fontos, hogy a halászati közösség is ismerje ezt, és ne rögtönzés eredménye legyen. De egyébként nagyon jó a jelentés, a módosító indítványaink technikai jellegűek lesznek, a tartalom mindenki számára egyértelmű, és egyetértünk vele. Köszönöm szépen! Most szeretném a bizottság képviselőjének megadni a szót, viszont nem látom. De ott van François Sigle úr. Euh, <coughs> merci, madame la Président. Köszönöm, elnök asszony, jelentéstevő asszony, köszönöm ezt a remek jelentést, amely az átültetés irányába mutat, a formális átültetés irányába, amit rendesen megejt a bizottság ilyen nemzetközi jellegű ajánlások kapcsán. A bizottságnak nincsenek különleges kommentárjai, egyetértünk a módosítók nagy részével, amit javasoltak. Egész egyszerűen egy apró felülvizsgálat a megfogalmazásnak, egy technikai jellegű felülvizsgálat lenne szükséges a hatos módosító kapcsán, amely az átültetése vonatkozik a halászati korlátozás alá von területet, illetően a jabukárokról van szó az Adriai tengeren. Itt azt javasolják, hogy a különleges engedélyt az ilyen célra kiadott engedélyekkel felváltani. Szeretném azt kiemelni, hogy a specifikus engedély az a terminus, amit maga az ajánlás is használ, tehát hogyha az ajánlás eléggé pontos, akkor nekünk az a véleményünk, hogy nem szükséges módosítani az ajánlás megfogalmazását, mi tehát inkább azt szeretnénk, hogyha a specifikus engedély terminust megőriznénk. ezt tehát egy aprócska észrevétel, amely a hatos módosítóra vonatkozik, melyet önök javasoltak, és van még egy megjegyzés a 12-es számú módosítóval kapcsolatosan, amelyet önök kiegészítettek, azt javasolván, ösztönözvén, hogy a, ba, a hajókat VMS-sel szereljék fel azok hosszától függetlenül, ugyanakkor a jellegi ellenőrzési rendelet tiszteletben tartásával, amely a 12 méteres korlátot irányozza elő a hajók tekintetében. Tehát szeretnénk azt kiemelni, hogy szerintünk jó lenne, hogyha összhangban maradnánk az ellenőrzés rendet ezen korlátjával, tehát a 12 méteres korláttal, még akkor is, hogyha az ellenőrzési rendelet a jövőben fejlődik, rugalmasabbá válik majd. Ez tehát a két észrevétel, amelyel a bizottság élni kívánt ebben a szakaszban. Még egyszer köszönöm a világosságot, illetve a pontosságot az önök kommentárjait illetően. Thank you very much. Köszönöm szépen. Néhány lezáró megjegyzés a részemről. Nagyon sok vitánk volt erről az átültetési dokumentumról, emlékszem erre, az első JFCM esetében is, és mindig is azt mondtuk, hogy azt szeretnénk, hogyha ez kicsit gyorsabban történne, a folyamatnak gyorsabban kellene lezajlania. Ezért gondoltuk úgy, hogy a hatály nagyon limitált volt ahhoz, hogy politikai befolyásunk legyen, ezért kell itt szóról szóra átültetni, és ezt Aguilera asszony is megelmítette ezt kívánjuk elérni. Tudjuk, hogy nagyon nagy kihívást jelent a helyzet a földközi-tenger térségében, ezért nagyon fontosak ezek az intézkedések, és hogy ezek átmenjenek ezen a parlamenten. Ennyi lett volna az én rövid hozzászólásom az átültetésről. A bizottság módosítói, amit említettek, ezeket majd megvizsgáljuk. Én nem lát látok itt problémákat. Lehet, hogy majd e-mailben is elküldhetnék ezt, hogy a pontos megfogalmazást lássam, és beillesztjük majd ezt. A módosítók benyújtásának határideje, többet nem tudok most mondani, örülök a támogatásuknak. Szeptember 28-a péntek 5 óra a módosítók benyújtásának határideje. November 23-án fogunk majd szavazni erről a szakbizottságunkban, és már meglátjuk, hogy a plenárisra ez mikor kerül. Köszönöm szépen a konstruktív vitát, és ezzel lezárom ezt a pontot, és rátérjünk a következő napi rendi pontunkra. Egy jelentéstervezetről fogunk beszélni, amely a nyugati földközi térséget érinti. Az SND frakció kapta ezt a jelentést, Aguilera azt a jelentést tevő, és ő fogja ma bemutatni ezt a jelentést tervezetet. Klára, ha készen állsz, akkor tiéd a szó. Sí, claro. Igen, nagy örömmel, elnök asszony. Nagyon szívesen bemutatom ezt a jelentést, ami a több éves tervről szól, ez nagyon is szükséges. A több éves tervekre ez mindig igaz, de ennek kifejezetten nagy kihatása van a földközi tengeri térségre, illetve az Adriai tengerre is. Ezért nagyon fontos, hogy folytatódjon ennek az a tervnek az alkalmazása. Mindannyian tudjuk, hogy fontos cél a földközi tengeri halászat helyzetének rendezése. A több éves kezelési terv kifejezetten a mélytengeri fajtákra vonatkozik, a nyugat mediterrán térségben, Franciaország, Olaszország térségében, és Spanyolországot is magába foglalja ez a térség. Spanyolország, illetve Franciaország esetében van egy-egy terv, illetve van három ilyen térség Olaszországban. Most nem akarom az összes körülményt elmondani. Összességében az az eredmény, hogy nem elégséges a szabályozás, és a probléma továbbra is súlyos fennáll. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy ez az erőfeszítés, illetve az elmúlt évtized előfeszítései nem voltak egyenlő mértékűek az összes országban. Nem akarok kiemelni egyetlen országot sem, globálisan rossz az eredmény, vannak országok, amelyek nagyobb erőfeszítéseket tettek, mint mások. Ami a bizottsági javaslatot illeti, összességében azt tartom benne rossznak, hogy milyen későn jelent meg. Az éves terveknek nem volt jó az eredménye, ezért már korábban föl kellett volna vetni ezt az ügyet. Előadóként, árnyék előadóként, a bizottságunk tagjaként többször felvetettem, hogy ez a bizottsági javaslat túlságosan későn érkezett ahhoz, hogy a célját teljesítse. Ez nem több és nem kevesebb, mint a PPC céljainak teljesítése, a halászati politika céljainak teljesítése. Ráadásul ez a ciklus lezárása előtt egy évvel készült el, így nagyon nehéz a határidőknek megfelelni, de minél hamarabb be kell, meg kell kezdeni a trialógus tárgyalásokat, hogy minél hamarabb hatályba léphessenek ezek a rendelkezések és a tervet végrehajtsák. Ezt sürgeti az ágazat is. Látják önök is maguk előtt, hogy összesen 59 eh, módosítót nyújtottam be, ezekből 20 kifejezetten technikai természetű, a 11-től 31-ig terjedőek pedig azt eh, tükrözi, hogy lerövidítettük a bekezdéseket, hogy egy kicsit könnyebben olvasható legyen, hanem a memóriám, 20 olyan módosító van, amely kifejezetten technikai jellegű, illetve a többi, mint mondtam, az, hogy kicsit karcsúsítsuk a szöveget, hogy jobban olvasható legyen. Szeretnék még beszélni arról, hogy milyen fontos, hogy a halászati, közösségi halászati politikában megjelölt célok teljesüljenek, nem mondom, hogy más nem lehetséges, de látni, látni kell a valóságot, a valós helyzetet. Ezért szeretnék egy nagyon fontos aspektusra beszélni a módosítókban, már akartam beszélni ebben a, a jelentésben is, mégpedig arról, figyelembe ven, véve a földközi tenger valóságát, ez azért erős objektivitást, és nem megbírál, elbírálás vagy vélemény kérdése. Meg kell vizsgálni, hogy valóban lehetséges-e, és most nem akarok dátumokat emlegetni, mert valós vitára van szükség. A Westwater ügyel kapcsolatban, hogy 2020-ban a fogások fenntarthatóbbak legyenek. Si no eliminamos el 80% de la flota. Hogyha a flottának a 80%-át megszüntetjük, vagy a hasonló drámai döntést hozunk egyetlen éven belül, ez nagy hiba volna. Éppen ezért ez az első kérdés, amit szeretnék, amivel szeretnék foglalkozni, nem akarjuk becsapni magunkat, a csökkentés szükséges, ez nyilvánvaló. A halászati erőfeszítésekben a nemzeti tervekből kell kiindulni, éppen ezért bizonyára lesz csökkenés. Mátó úr jelentését nem tudtam megismerni, de nagyon fontosnak tartom, hogy ez a terv és más tervek is figyelembe vegyék azt, hogy a halászat finanszírozásának politikája hova tartozik. Nagyon fontos intézkedések történtek, el kell ismerni a problémát, bizonyos fajok kihalásával kapcsolatosan, akár az átmeneti halászat leállítással kell erre reagálni, és az állandó felfüggesztés pedig olyan intézkedésekkel kell ellensúlyozni, amelyek valóban alkalmazhatóak, nem úgy, mint a jelenlegi szabályozási keretben. Éppen ezért én azt hátránynak tartom, amit figyelembe kell venni, hogy a végleges leállásnak mik a következményei. Nem szabad hívákat elkövetni ezen a területen. Ezennél a tervnél is fontos, és másoknál is. Ami a különböző zónákat illeti. Nagyon fontosnak tartom, hogy a 100 méteres pufferzónákat határozzák meg. Lehet, hogy ez egy pszichológiai határ is, de azért azt gondolom, hogy nagyon fontos. Amikor technikailag ez indokolt, a tengerfenék topográfiája miatt, tehát hogyha tudományos alapja van ennek, akkor kivételes esetekben eltérést lehet engedélyezni, hogy ne legyenek olyan hatások, amelyek egyenlőtlenségeket okoznak a különböző flották között. A fenékvonó hálók tiltása bizonyos földrajzi zónákban nagyon fontos, de olyan kivétellel, amit én a jelentésben szeretnék, indokolni technikailag, vagyis hogy ezt indokolni kelljen, például a Szenger fenék topográfiájával. Még egy megfontolás, ami a különböző kapcsolatfelvételekből adódott, illetve az információkból, amelyeket kaptunk. Úgy gondolom, hogy a halászati erőfeszítésben sokkal hatékonyabb lehetne az információ felhasználás. Ez olyas valami, amit szeretnék majd hangsúlyozni a vitában is, és sokkal alkalmasabb módon lehetne meghatározni zónánként, és nem csak az értékelés kell figyelembe venni. Az halászati erőfeszítés értékelését kell elvégezni. Az, hogyha csak az halászati erőfeszítés csökkentését írjuk elő kategóriánként, akkor ez nem, nem elégséges. Én tudom, hogy futunk ki az időből, nem sokára befejezem. Considero que el esfuerzo pesquero... Úgy gondolom, hogy a halászati erőfeszítés az egyik legfontosabb cél. A szöveg már megvizsgáltuk. Minden esetre a preambulumban, és érdemes volna bizonyos gondolatokat figyelembe venni. Érdemes volna a vitében ezt a jelentést is figyelembe venni. Köszönöm szépen. Thank you. Köszönöm szépen, Mátó úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon kellemetlen kötelességem hogy már megint ilyenkor hat óra körül megszólaljak, és hogy de most ez kellemes kötelezettségem, a javaslataival az előadónak sok esetben egyetértek. Vannak fenntartásaim a túlambiciózus célkitűzésekkel a 2020-as évre nézve, már ami a mortalitást illeti. Én elérhetetlennek érzem nagyon nagy késéssel mutatták be a több éves tervet, aminek nagy szociogazdasági kihatása van. Alapvetően az igazgatási erőfesítést kell szabályozni. A bizottság kvóta rendszert vezetett be, ezt a földközi tengeren nagyon nehéz alkalmazni, de nem zárja ki a takok alkalmazását sem, ezek az erőfeszítések még mindig nem voltak elégségesek. Diszkriminatív így a kezelés a harmadik országokbeli flottákkal szemben. A földközi tengeri fajok száma sokkal nagyobb, mint az Atlanti óceánban, és sokkal többféle a halászati alkalmazott technikák száma is. Spanyolországban például bevezettek egy ösztönzőt, amely az erőfeszítés csökkentését illeti, hogyha a, nő, a halászok a háló szemnagyságot növelik, konkrétan a tőkehal esetében működik ez, el kell kerülni azt, hogy demonizáljuk a halászatnak ezen ágát. Ami a társigazgatást illeti, ez is egy nagyon érdekes gondolat a bizottság részéről, ez már létezik az Európai Unióban pozitív eredményekkel. A Csonsói Bizottságban, Katalóniában már nagyon sokat bizonyított ez a, az eljárás. Nagyon lényeges, hogy a, az állományoknak valódi őre legyen a halászati ágazat. Ez jelentős erőfeszítés a nemzeti hatóságok részéről is. Tanulmányozni kell ezt az elképzelést, különösen mert ezek eh, az erőfeszítések többnyire önkéntes jellegűek. Köszönöm szépen az előadónak az együttműködést, ilyen értelemben támogatom a jelentést. Köszönöm, Bilbao azt. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm az előadónak hogy egy ennyire szakmai véleményt elvégzett, egyetértünk vele, valóban a jelentés egy kicsit későn készült, számíthat viszont az együttműködésünkre, annak érdekében, hogy a lehető legjobb jelentés készüljön, ami a módosítókat, javaslatokat illeti valóban a fenntarthatóságról beszélnünk kell, három szinten, gazdasági, környezeti fenntarthatóságról, és társadalmi fenntarthatóságról is, ezt el kell mélyíteni jobban a jelentésben, illetve ami a társigazgatást illeti, a regionalizációt, mi is nagyon fontosnak tartjuk ezt az ágazatban, hogy jobban kezeljék a halászati erőforrásokat. A kérdés viszont, hogy ezt hogyan lehet megtenni. Hogyan lehet elérni ezt a struktúraváltást, az Európai Bizottságnak is szeretnék feltenni ezzel kapcsolatosan néhány kérdést. A bizottság azt mondja, hogy a veszélyeztetett fajok már ott tartanak, hogy a maximális jövedelmezőséget elérték, vagy kitermelési mennyiséget. Szeretném tudni a bizottságtól, hogy amikor ezekre a jelentésekre annyit hivatkozunk, illetve a módosításokban, meg tudják erősíteni, hogy az összes faj ebben a helyzetben van, vagy pedig csak bizonyos fajokra vonatkozik ez. Támogatjuk azt is, hogy az ágazatot be kell vonni a fenntarthatóság javítása érdekében. Egyetértünk azzal is, hogy fontos, hogy ezt a jelentést az alap témára vonatkozó vitával párhuzamosan tárgyaljuk, vagyis a földközi tengeri térségben struktúraváltásra van szükség, olyan intézkedésekre is szükség van, amelyek a végleges leállást segítik, de ezt terv szerint kell végrehajtani. Fel kell mérni, hogy milyen az erőfeszítés, hány hajó van, milyen mélység, mennyiségű a kifogás, és hogy milyen ütemben hogyan lehet leállítani azt. Ez a koherencia érdekében nagyon lényeges. Kíváncsian várom majd a módosítókat, de lényegesnek tartom, hogy a struktúraváltás megtörténjen az ágazatban. Az egyik probléma ebben a tekintetben, és ebben rákérdeznek a bizottságnál, mi történik azokkal az országokkal, amelyek nem vesznek részt ebben az erőfeszítésben. Franciaország, Olaszország és Spanyolország, ezeket említette az, az előadó. De a többi országról nem volt szó. Tehát szeretnénk tudni a többi országról is, mi a helyzet, milyen erőfeszítéseket tettek. Lehet, hogy bizonyos esetekben tudnánk tanulni attól, aki legjobban teljesített, és jobb teljesítése bírhatnánk az alul teljesítőket. Összességében nagyon fontos, hogy mindenki ugyanazokat a kritériumokat alkalmazza. Amikor a földközi tengeri halászati ágazatról beszélünk, akkor ezekben a zónákban nagyon sokszínű a halászat. Meghallgattunk minden észrevételt, és még mindig nagyon nagy munkál előttünk. Az együttműködésünkre számíthat, annak érdekében, hogy a halászat fenntarthatóvá váljon a földközi tenger térségében is. Köszönöm szépen, Afronteu. Grazie. Köszönöm. Köszönöm a jelentés tevőnek a végzett munkát. Tömören fogalmaznék, csak milyen specifikus pontra térek ki. Az első, a 38-as és 39-es módosítóra vonatkozik, itt annak a lehetőségéről van szó, hogy az MFSZI fölött lehessen halászni bizonyos feltételek mellett. Van persze egy egyenlőtlenség a között, amit a bizottság mond, ugye ez korlátozza 20%-kal a fogást évről évre, miközben a jelentéstevő 10%-ot javasol Hát itt egy ö, nehéz lesz a vita. Aztán veszélyesnek tartom a 38-as módosítót, amely azt mondja, hogy lehetséges a bizottság FMSUI-ja fölött ö, halászni, hogyha a BPA e, mm, mm, a korlát fölött vannak az állományok. A jelentéstevő azt mondja, hogy még az óvatossági szint alatt is lehetséges halászni, és ez veszélybe sodorja az állományokat. Én ezt nagyon veszélyesnek tartom, ezt a módosítót. Egy másik pont a 44-es módosító, tehát a hivatkozási időszakok, amik alapján ki lehet számolni a fogásokat. 13-17 között egy közepes erőfeszítés van, és 12-17-re terjeszti ki ezt az időszakot a jelentéstevő, ez egy maximális kiterjesztés. Nem tudom, hogy itt mit jelent a halászati nap meghatározásén a bizottság javaslatához ragaszkodni kell. Olvastam az érvelését, ezt értem, de szerintem nagyon nagy a különbség a két hivatkozási érték között. Az utolsó két dolog, vártuk azt a módosítót persze, amely kiiktatja a kvótákat még akkor is, hogyha ezek vészhelyzeti kvóták, ha a terv nem működik. Én azt gondolom, hogy épp azért, mert van egy másik terv, és reméljük, hogy minden jól működik. Ha ez nem működik, akkor kell egy B terv, és ezek pontosan a kvóták. Én tehát így hagynám a, ezt a részt, ahogy a bizottság javasolta, és az utolsó dolog az együttes kezelés, egyetértek, mert vannak olyan példák, amelyek nagyon jól működnek helyi szinten. Ez tehát egy olyan irány, ami felé elmozdul, elmozdulhatunk, feltéve, hogy ez nem egy körvonalazatlan koncepció, tehát itt mindenképpen célokra, pontos célokra, targetekre van szükség, amely mindenki szemére azonos, és nagyon szoros ellenőrzésre, hogy megvizsgálhassuk, hogy, hogy ezek az együttes kezelési eszközök valóban azokhoz az eredményekhez vezetnek el, amiket mi remélünk, és ez nyilvánvaló, hogy az állomány megőrzése. Köszönöm. Tomasics asszony következik. Köszönöm szépen a szót. Elnök asszony, és köszönöm szépen a jelentés készítőnek, és ezt a nagyon jó és részletes jelentést támogatom a jelentés készítőt, és egyetértek abban, hogy az állományok megőrzését úgy kell elvégeznünk, hogy megfeleljünk a flották kondíciójának. A több éves flotta kezelési tervben figyelembe kell vennünk a nyugati földközi tenger sajátosságait. Amikor a halászat tilalmáról beszélünk, akkor rugalmasnak kell lennünk, amikor a vonóhálókat korlátozzuk a parttól 100 méterre. Vannak olyan területek, ahol ez lehetetlen a tengerfenék topográfiája miatt. Figyelembe kell venni a különbségeket a földközi tenger partvidékei között, ha ezt nem tesszük meg, akkor nem bánunk megfelelően bizonyos flottákkal. Hasonló a helyzet a technikai intézkedések esetében is. Gondolok itt a 70 méteres mélységben alkalmazható hálókra. Itt is figyelembe kell venni a különböző specifikációkat, illetve sajátosságokat. Figyelembe kell venni a tengerfenéket, illetve a különböző áramlatok hatását. Teljes mértékben támogatom a jelentéstevőt, amikor azt mondja, hogy meg kell szüntetni a kollektív kóta kezelést, ugyanis ez nehézségeket eredményezhetne, hiszen vegyes halászatról beszélünk. Úgy, mint jelentéstevője az Adriai tengernek, én is ellenzem a kótákat a a kis halak esetében. bizonyos intézkedések árthatnak a halászatnak, ezek veszélyesek lehetnek a halászat számára. Nincsen tudományos elemzés arra vonatkozólag, hogy ez hogyan hathatnak ki a halászatra. Nem tudjuk, hogy egy ilyenfajta kvóta bevezetése milyen hatással járna a halászatra, vagy a kvóta alapú kezelés milyen hatással járna. A földközi tenger térségében az ilyenfajta menedzsment bevezetését szeretnénk. Mindenfajta jelentés, változás a kezelésben torzíthatja az európai piacot, és a halászati szektort egyenlőtlen helyzetbe sodorhatja. Köszönöm. Köszönöm Aguilar asszonynak ezt a munkát. Ugyanakkor Aguilar asszony azt is javasolja, hogy a tervbizonyos merevségeit korrigáljuk. Ugye itt a halászat előnyös hatásait emelik ki és ő is azt javasolja, hogy a 8-as cikket a kvótákkal kapcsolatosan töröljük. Aguilera asszony azt is kéri, hogy korlátozzuk a 10%-os fluktuációt a halászat esetében egyik évről a másikra. Én is csatlakozom ez a módosítóhoz. Ugyanakkor jogos nyugtalanság uralkodik bennünk. Ugye ezen 10%-os korlátozás esetében az első évtől kezdve felmerül bennem a kérdés, hogy a halászokat vajon megfelelően kártalanítják-e a kártalanítás egy visszatérő probléma lesz az MTERV alkalmazásában, ezért fogok benyújtani módosítókat, hogy a halászok erőfeszítéseit korrekt módon kompenzáljuk. Ugye itt a szakmai körök sokat beszélnek ugye az időleges tilalomról, a halászati napok csökkenéséről, a tak és a kvóta által jelentett fenyegetéseket illetően. Aztán itt a tanács által meghatározott éves korlátokat illetően, ugye itt a terv több éves jeleget kell aláhúzni. Tehát vannak itt rugalmasabb elemek, de mégis nehéz lesz ezt a tervet alkalmazni a halászati ágazat számára. Itt több kártalanítási intézkedés van, én minden intézkedést támogatok, amely hosszú távú láthatóságot eredményez az RMD 2020 szik, ez egy illuzórikus dolog. Ezzel kapcsolatosan egy módosítót fogok benyújtani, hogy fokozatosan érjük el ezt a célt. Aztán ugye itt egyes zónák lezárását illetően ez nehéz végrehajtani, ezt az intézkedést a területek sajátos jellemzői miatt, hogyha ezek például nagyon messze vannak a parttól. Ez a régió, az adott régió halászait nehéz helyzetbe sodorná, mert nagyon szűk területre korlátozná a halászati tevékenységüket. Aztán itt van a 12 napos korlát, ez is szintén szűk területre korlátozna a halászati tevékenységeket és 18 nap, órát kellene naponta halászniuk. Ezen két intézkedés, tehát ez a 100 méter és a 12 napos korlátozás, az nagyon megnehezíti a kelet és nyugati földközi tengertérségében működő halászak munkáját. Aztán a használt víz szintén hatalmas hatást gyakorol majd az állományra. Itt a Szardinia és a Szardella állományokra gyakorolt hatást meg kell vizsgálni. Ez egy súlyos környezetszennyezést jelent majd, amiért nem mi vagyunk a felelősek. Köszönöm. Damato. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök asszony. Adatokat szeretnék megosztani önökkel, ugyanis ezen a, ez a jelentés körülbelül 13 ezer hajót érint, amiből 70 százalék fölött van az olasz hajó. 80 százaléka ezen halászati üzemeknek csak egy hajóval rendelkezik, és ez nagyon sős hatásokkal jár a kézműves halászatra, tehát nagyon erősen nyomon kell ezt követnünk. Különböző pontok vannak, amelyek szerintünk megfelelőek, vagy egyesek nehéz végrehajthatóságúak. Itt van például az éves alapú halászati erőfeszítés. Ez nagyon megnehezítheti az irányítást, mert mindig a halászat, halászokon csattan az ostor. Aztán a kvóta rendszert beilleszteni ebbe, itt a bizottság erőtesen beavatkozik, és a rendszerek meghatározása, a mediterráneum kvótainak meghatározása nagyon nehéz végrehajthatóságú, és új problémákat kreálna a több fajra irányuló halászat esetében. Aztán a bizottság túlságosan beavatkozik, amikor ugye itt 60 órát határoz meg hetente minden vonóháló esetében, és 100 méteres korlatot rögzít bizonyos időszakokban. A nemzeti ajánlásokra nem figyel oda, sem pedig a halászat különböző sajátosságaira. Ezt az egyes tagállamoknak kell meghatározniuk további halászati tilalmi övezeteket akar meghatározni két év múlva a rendelet elfogadásától, mint hogyha már előre látna, hogy milyen lesz az állományok állapota. Aztán nagyon sokat folyamodik a bizottság a delegált jogi aktusokhoz, túl sokat. A delegált jogi aktus módosíthat támogatja egy teljes javaslatartalmát és az együttdöntést, a demokráciát határon kívül helyezheti. Aztán itt van a pénzügyi eszközök hiány, amelyek ezen terv hatásait lennének hivatva kompenzálni. Ugye itt van a végleges halászati tevékenység beszüntetés. Ennek az alapja 2017. december 31-én lezárult. Ugyanakkor itt az alaprendelet kettes cikkére esett hivatkozás, amely a környezeti fenntarthatóságot összekapcsolja a szociális-gazdasági fenntarthatósággal. Szerintem más tudományos konzultációkra is szükség van, amelyek függetlenek és az EU szintjén, illetve nemzetközi szinten elismertek. A tagállamok önkéntes alapon érhetnének javaslatokkal, és egy együttes kezelési rendszert kialakíthatnának, és így a tervet valóban hozzáigazíthatnák a halászat helyi jellemzőihez. Ezek tehát a mi módosítóink, illetve azok értelme, ezeket fogjuk javasolni a jelentéstevőnek. Thank you. Nagyon szépen Köszönöm. Most menik a bizottság képviselője kapja meg a szót, tessék. Jó napot kívánok mindenkinek. Valeri René lenne itt, aki szólna önökhöz, de jelenleg Máltán van egy um, halászati konferencián, és én képviselem most őt. Köszönöm szépen Agedere asszonynak, hogy benyújtotta ezt a jelentést ilyen gyorsan és köszönöm a parlamenti képviselőknek is, akik hozzászóltak ebben a vitában. Az Európai Bizottság üdvözli ezt a jelentést, és tulajdonképpen ez megfelel a bizottság által javasolt megközelítésnek is. Bizonyára tudják, hogy a megközelítésünket arra alapoztuk, hogy a társadalkotók mit tettek az északi tenger tekintetében, de figyelmi vettük a földközi tengeri, mélytengeri halászat jellemzőit is megpróbáltuk Teteszen Frolen kiaknázni. Hadd beszéljek most a módosítókról, és hadd szóljak néhány olyan kérdésről, amelyet a szabadsági képviselők is felvetettek. Megvizsgáltuk a módosítókat, és némelyik eléggé érdekes. Különösképpen üdvözöljük a 7-es, 35-ös, 5-ös módosítókat a helyi halászatokról szólóan. Ez nagyon érdekes megközelítés a e, helyi halászat kezelésére. Vannak olyan módosítók, amelyek kérdéseket vetnek fel, és amelyek megkérdőjelezik azokat a cégkérdéseket, amelyeket kitőztünk a e, halászati politika reformját illetően. Néhány módosító, a 40-41-es, 44-es, 48-as és az 59-es az egységes földrajzi régiók alapján járnak el. Szerintünk ez nem a megfelelő mód, ez ellentétes az állományok biológiai szétoszlásának. Ezek a biológiai alterületek számos állományt tartalmaznak, és jelenlegi kezelési rendszer, a nemzeti kezelési tervek, amelyek gyakran az egységes területeken alapolnak, vagy a régiókon, ezek nem voltak hatékonyok, és ez kiderült eh, a földközi rendelet értékelése során is. A mi javaslónk által eh, az állomány kezelése megosztott módon lenne lehetséges. Több képviselő is beszélt eh, a megosztott állományokról a különböző tagállamok között, és egy különböző tagállamok vállalnak ezért felelősséget. A másik kérdés, amiről szeretnék beszélni, ez a 3-as és az 55-ös mosdók, amelyek a delegált aktasok megszüntetését eltörli akkor, amikor másfajta tudományos bizonyíték van az állományok elosztására. Bizonyos esetekben a bizottság ezt szeretné megtartani a több éves kezelési tervek esetében. Szeretnék arra rámutatni, hogy ezt azért javasoltuk, hogy integráljuk a legutóbbi tudományos eredményeket egyszerű módon. Így beszéltünk azokról az aggályokról is, akik, amelyek megfogalmazottak, hogy megfelelő a tudományos tanácsra van szükség, és a halászati kezelési intézkedések során mi ezeket figyelembe vesszük. Bevezettük ezt az északi tenger, mélytenger halászta során is, főként azért, mert az Európai Parlament ehhez ragaszkodott, szerették volna, hogyha a legutóbbi, eh, a legfrissebb tudományos eredmények kerülnek bele a kezelési tervekbe. A 38-as, 39-es, 43-as módosítók tekintetében úgy gondoljuk, hogy ez túlságosan bonyolult módon eh, bánik a az erőfeszítések kérdésével. Maximálisan 10%-ra szabjuk meg a csökkentést. Ez nem felel meg az állományok rossz helyzetének, bizonyos állományok túlhalászottak, és ezért sokkal ambiciósabbnak kell lennünk, hogy megfordítsuk a trendet. Szeretnék itt utalni néhány olyan megjegyzésre, amit a képviselők tettek a legutóbbi, a legfrissebb tudományos tanácsokkal kapcsolatban. Az FCTS ajánlásait még ért, érvényesítelik el a plenárisokon. A legtöbb állomány esetében 12%-os, illetve 48%-os halászati erőfeszítési csökkentésre van szükség. Meg kell vizsgálni az állományokat. A legutóbbi állományok felmérése azt mutatta, hogy a norvégiai homár áll a legközelebb az MCI-hez. ahogy mondtam, itt az erőfeszítés csökkentésen alapul ez a terv, és úgy gondoljuk, hogy ez elengedhetetlen része a tervnek. Azt is tudjuk, hogy ez a csökkentés nem mindig volt működőképes, és pontosan ezért kell egy plusz terv, ezért nagyon fontos az, hogy megtartsuk annak a lehetőségét, hogy egyfajta adott vezetsünk be, hogyha ez a rendszeren menne, hatékony. A 8-as cikket kell aktivizálni, az ellen azonban automatikus, nem arról van szó, hogy a bizottság adót vezetne be, csak azért, mert egy reggel fel kell, fel kell és úgy gondolja, hogy sokkal, erő, sokkal jobb az adórendszer, mint az erőfeszítés csökkentési rendszer. 5 éves bevezetési időszakot szabtunk meg, már vizsgáljuk ezt, 5 éves be, végrehajtásra van szükség, hogyha működik ez a erőfeszítés csökkentés, akkor ezt alkalmazzuk, ha nem, akkor más mechanizmus után nézünk. De persze szükség van egy konzultációra is, hogy megtaláljuk a megfelelő kezelési rendszert. Végezetül szeretnék rámutatni arra, hogy van egy kis aggály a 100 méteres területről, amit javasoltunk, ez az 51-es cikkben van benne. A jelentés azt irányozza elő, hogy lehessen interrogációt adni a tengerfenék sajátossága vagy más szociogazdasági hatás miatt. A derogáció nélkül szeretnénk ezt megtartani annak érdekében, hogy sikerüljön a fiatalabb fajokat megvédeni. Lezárnám ezt a kérdést, és ismételten köszönetet mondanék Egelére asszonynak, a halászati szakbizottság tagjainak, az jelentéstevőnek, illetve az elnök asszonynak a munkájukért, és azért, hogy arra törekedtek, hogy a jelentést a lehetőleg gyorsabban el lehessen fogadni. E jogalkotási ciklus vége előtt szeretném megmutatni azt, hogy mi szeretnénk a Földközi térségében a fenntartható halászatot elérni, továbbra is támogatjuk az erőfeszítéseiket, és szeretnék ismételten az jelentéstevőnek köszönetet mondani. Meni. Köszönöm szépen. Aguilera asszony, kérem zárja le a vitát. Emlékeztetném, hogy futunk ki az időből. Kérem, hogy szépen röviden beszélnek, legfeljebb három percben. Tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Megpróbálok megfelelni az időkorlátoknak. Összefoglalva, a bizottság képviselőjének végszavából csak azt tudtam levonni, hogy nyilván arról szó sincs, hogy a javaslat tökéletes lenne. Én abból, amit elmondott, ezt ezt vontam le, hogy arról beszél, hogy annyira tökéletes ez a javaslat, hogy nem is érdemes hozzányúlni. Én nem gondolom, hogy az én jelentésem mondjuk tökéletes lenne, vagy hogy annyira jó. Minden esetre sok kapcsolatfelvétel, sok találkozó áll mögötte, nagy munka. Most az árnyékelőadókkal kell majd együtt dolgozni, és megpróbálok egy olyan véleményt készíteni, amely a nem az én frakcióm, hanem az összes politikai frakciónak az álláspontját tükrözi. Szeretnék együttműködni az egy előadókkal. Nagyon örülök, hogy a gazdasági szociális tényezők relevanciájában egyetértés van közöttünk, nem csak a természeti, környezeti esetekben, hanem az, az gazdasági szociális szempontokat is figyelembe veszik illetve hogy jól fogadták a társigazgatást. Ez inkább egy kísérlet lenne. Nagyon érdekes, új kezdeményezések vannak, de nagyon fontos, hogy az ágazat is felelősséget vállaljon ezekért, kevés viszont a tapasztalat, ezért a javaslatom az, hogy önkéntes legyen ez. Ezt javaslom az jelentésben. A több éves terv a három országot érinti, ez ha hatásosabb lenne az az erőfeszítések csökkentése tekintetében, a takokkal összességében össz, együtt alkalmazva. Ezért én az alkalmazás tekintetében azt gondolom, hogy nagyon kiegyenlítetlen volt az alkalmazás. Minden esetre elnök úr állok, rend, asszony, állok rendelkezésre. Nem arról akarok senkit meggyőzni, hogy ez a lehető legjobb javaslat, de jó konszenzus szeretnénk elérni a tekintetben, hogy milyen, mire van szükség a földközi tengeri térségben, és hogy milyen kihatása van mindez a halászati ágazatra. Köszönöm szépen a módosítók benyújtásának határideje október 2-a KED 5 óra, délután 5 óra a bizottságban pedig a tárgyalások megkezdéséről november 21-én szeretnénk majd szavazni. Ezzel szeretném lezárni ezt a vitát. Köszönöm szépen mindenkinek. Következő napi rendi pont egy bizottsági jelentés az írországi látogatásról, ez 2018. Eh, szeptember 17-én, 19-én volt. Öt bizottsági tagunk látogatta meg Kork régióját Nyugat-Írországban. Sajnos az ír kollégáink úgy látom nincsenek itt. Javaslatom az, hogy lehalasszuk ezt a témát a következő ülésre. Kelly, or... Kelly úr és Nérjada asszony sincs itt. hogyha senkinek nincsen ez ellenére, szeretne felszólalni ebben az ügyben? Érdemes volna kivárni, hogy megjöjjenek az ír tagjaink, és egyetértek elnök asszony. Igen, jó. Ez esetben köszönöm, és majd ezt a remélhetőleg kiváló missziós beszámolót legközelebb meghallgatjuk a következő bizottsági ülésünkön. 11. pont, elnöki bejelentések, a koordinátori döntésekről koordinátori ajánlásokat adtunk ki délután, írásos eljárásban fogadtuk el őket, nincsenek további észrevételek, ezt is elfogadtuk. 12. pont, van-e egyéb napi rendi pontra javaslata valakinek? Úgy látom, nincsen. A következő ülésünk üléseink, hiszen most lezártuk a tartalmi napi rendi pontokat, aki távozik, kérem ezt csendesen tegye. A következő ülésünk Brüsszelben lesz október 8-án, illetve 9-én kedden, 9 12.30-ig, és 1430 18.30-ig. Köszönöm szépen, viszontlátásra! before, before the final.